Bon, mes chers collègues, on va, on va y aller. Kedves kollégák, kezdjük, ha egyetértenek vele. Kérek mindenkit foglaljon helyet. Először is elfogadjuk a napi rendet. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ma délután 14.30-kor kezdődik az ülés, 14.30-kor és nem 15 órakor. Az új intézkedések szerint a keddi és szerdai délutáni ülések 14.30-kor kezdenek, de ugyanúgy 18.30-ig tartanak, mint korábban. És nincs lehetőség plusz fél órára délután, ugye a tolmácsoknak el kell menniük. A tanács nem fogadta el a meghívást a takra, tehát kvótákra vonatkozó 2018-as balti tengeri megbeszélést, tárgyalást, úgyhogy délután 14.30-kor rögtön a szavazással fogjuk kezdeni az ülést. Fontos szavazásaink lesznek. Napirende kapcsolatban van megjegyzés? Nincs. Akkor elfogadottnak tekintem. hagyományok szerint el kell, hogy fogadjuk a szakbizottsági ülések jegyzőkönyvét, a szeptember 25-ét, valamint az október 9-10-i ülés jegyzőkönyvét kell elfogadnunk. Megjegyzés van -e ezzel kapcsolatban, a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban nincs. Elfogadottnak tekintem ezeket. Meg is kezdjük a napirend tárgyalását. Fenntartható kezelés külső vizeken halászó flották fenntartható kezelésére. 2017. február 2-án fogadtuk az első olvasatű szöveget ezzel kapcsolatban. Az előadó Linnea Engström asszony, itt ül mellettem. A tanács 2017. január 20-án három, három oda egyeztetés után követte el a szöveget. 2017. június 20-án a parlament nagy többséggel fogadta el, a, illetve július 12-én nagy többséggel fogadta el a szöveget. 2017. október 17-én a tanács elfogadta az első olvasati pozícióját, és így a tanács és a bizottság a, a fordításokra intézkedek. Most az ajánlási tervet kell egy előre hozott első olvasatban megtárgyalnunk. Ez egy technikai jellegű határidő, az esetleges módosító indítványok benyújtásának a határideje az a mai napon van délig. Már is átadom a szót az előadónak, Lina Engströmnek, öné a szó. Köszönöm szépen, Ellen. Tehát az végső megállapodás lezárása előtt állunk a külső vizeken halászó flották fenntartható kezelésére vonatkozóan. Itt voltak nyerességek, veszteségek a parlament részéről. A bizottság eredeti javaslata jó kiinduló pont volt mindenfajta tevékenységre vonatkozott az EU vizeken kívül, tehát az EFSZ, az FMOZ, tehát az összes lehetséges tevékenységre. Ez egy nagyon pozitív lépés volt, és nagyon örültünk, üdvözöltük, hogy a bizottság osztja a célkitűzéseinket. Néhány pozitív eredményt eh, könyvelhetünk el a parlament részéről a tárgyalások során. A fenntarthatóságot eh, sikerül javultani a nyílt eh, vizeken, és a magán megállapodások keretében is. Szigorúbb szabályok vannak a charterhajózással kapcsolatosan, és az SFPA-k tekintetében a charterek tiltásáról. Új szabály születik arra vonatkozóan, hogy a halászat mikor állítható le, hogyha egy piros lapot kap adott ország. Az EU regiszterbe, hajóregiszterbe visszatérő hajókat tudományosan kell értékelni, annak érdekében, hogy megállapítsuk, mennyire fenntartható a tevékenységük, és szigorúbb szabályokat sikerült elérni az átrakodásra vonatkozóan is. A lobogó szerinti tagállamot előzetesen értesíteni kell, és rendszeres jelentést kell készíteni. Tehát ezek azok a pozitív eredmények, amelyeket sikerült elérnünk a parlament részéről. Ugyanakkor viszont volt néhány fogós és nagyon kemény tárgyalás néhány szempontot illetően, mint minden tárgyalásban ezek a célok számukra ugyan fontosak voltak, de nem sikerült ezeket teljes körűen elérnünk. A parlament elsősorban az átláthatóságot szorgalmazta, és a tulajdonosok nevét akartuk volna nyilvánosságra hozni, de a bizottság ebben nem támogatott minket. Ehelyett azt sikerült elérnünk, hogy adagyűjtésre kerül sor a bizottság részéről, ezt azonban nem hozza nyilvánosságra ezeket az adatokat. A jogosultsági kritériumokra is gondolom emlékeznek. Itt a parlament arra törekedett, hogy ne legyen jogosult engedélyre az, aki a halászati tevékenység megkezdését előző, megelőző évben valamilyen illegális tevékenységet folytatott. A bizottság ezt teljesen elvetette, úgyhogy mi végül is ettől elálltunk a tárgyalások utolsó fordulójában, ugyanis egyelőre nem ugyanúgy alkalmaz a bizottság az ellenőrzési eljárásokat. Tehát ez volt a fő érvük a jogosultsági kritériummal szemben, úgyhogy ezért elálltunk ettől végül is. A parlament azt szerette volna, hogy a bizottságnak több lehetősége legyen a regisztráció visszavonására, vagy illetve az engedélyezés visszavonására, ha azt nem megfelelően alkalmazzák. Ez egy kulcsfontosságú célja volt a parlamentnek, végül azonban nem sikerült meggyőznünk erről a bizottságot. Tehát most változatlanul a tagállamokat terheli a felelősség. Tehát még egyszer ezt a célt nem értük el. Viszont egy kompromisszumos megszövegezést kialakítottunk a tekintetben, hogy a bizottságnak jogában áll-e egy engedélyt visszavonnia-e vagy sem. A mi megfogalmazásunk egy olyan súlyos helyzetre vonatkozott, amikor a bizottság visszavonhatja az engedélyt, de egyelőre nem teljesen világos, hogy ez hogy fog működni. Ez azt jelenti tehát, hogy a parlamentnek ébernek kell lennie annak biztosítására, hogy a bizottság rendelkezzen ezzel a lehetőséggel. Tehát változatlanul fontos a szerepünk, hogy egyelő esélyeket biztosítsunk Európa összes halászati flottája számára, ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Ennyit kívántam elmondani. Az eredményekről, illetve az úgymond veszteségeinkről. Én nagyra méltányolom az árnyék jelentéslevők munkáját, kiváló volt az együttműködésünk, mindenkinek köszönet a támogatásotokért, és eh, végül is én nagyon elégedett vagyok az eredményekkel. Habár nem sikerült mindent elérnünk, de igen, sok mindent azért elkönyvelhetünk. Köszönöm szépen, Nina. És most megadom a szót az árnyék előadóknak. Hmm, meg ami annál kezdjük. Úgy gondolom, hogy jó volt a tárgyalás, persze voltak véleménykülönbségek, különbségek az egyensúlyt céloztuk meg, és a konszenzust, úgy gondolom, hogy ezek jó szabályok, a, nagyon fontos ez az európai halászóflották számára, a hazám esetén is ez egy fontos téma. Elégedettek lehetünk, kiegyensúlyozott az eredmény, elég gyorsan sikerült ezt elérni, annak ellenére, hogy a téma bonyolult, úgyhogy ö, gratulálni szeretnék az előadónak, mert nagyon jó klímában folytak a tárgyalások. Köszönöm. Merci, Paco. Köszönöm, Paco. Ricardo? Eu também, eh, a Lineia eh, fez um, um, uma expedição de facto. Igen, köszönöm szépen. Jól leírták a kollégák a, az eljárást. Igazából nem akarom megismételni azt, amit már elmondtak a kollégák, ez felesleges lenne, de időközben megkezdtünk egy robusztus átalakítást. Úgy vélem, hogy pozitív dokumentumot láthatunk itt, amely még erősebbé vált. Nem sikerült mindent elérnünk, amit szerettünk volna, de sikerült néhány szempontot felmutatni itt a szemőszéki jelentésből is. Mi nem szeretnénk senkit sem megbüntetni, főként nem azokat, azokat a flottákat, amelyek megfelelően alkalmazzák a szabályokat. Még egyszer hadd hangsúlyozzam azt, hogy a jelentéstevő mennyire jó munkát végzett, de az árnyék jelentéstevők is nagyon jó munkát végeztek. Konstruktív volt az együttműködés, és szerintem az elért eredmények igazán jók. A tanács szerepét illetőleg úgy vélem, hogy nagyon jól képviselték a, a, a, a tanácsot is, és szerintem tényleg jó az eredmény, amelyet megfelelően kell írhatni. Köszönöm szépen! Van Dalen képviselő. Gracias, presidente. De manera breve... Izaskun Bilbao asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni az előadónak. Nagyon bonyolultnak tűnt a jelentés az elején, de a frakciók közti egyeztetéssel sikerült tisztázni néhány aggályt, azokat a témákat, amelyekkel különösen foglalkozunk. Ugye kettős hátrányban van a halászati szektor. Sok tárgyalás és megállapodás folyik és születik ebben a témában, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a jelentés reálisabb és könnyebb lesz a végrehajtás is, ezért hatékonyabb lesz, ezért szeretnék még egyszer gratulálni az előadónak és mindenkinek, aki dolgozott a jelentésen. Köszönöm. Köszönöm. Szeretne még valaki hozzászólni? A kolléganő már elment, tehát nem tud hozzászólni. Mindenkinek köszönöm a hozzászólást. Bizottságtól szeretne valaki hozzászólni? Rendben. Akkor emlékeztetnék arra, hogy ma délután 14.30-kor szavazunk erről a jelentésről, és a decemberi plenárisra fog kerülni a dosszié. Így most átérünk a hatos napirendi pontra, fenntartható és versenyképes európai akvakultúra ágazat felé jelenlegi helyzet és jövőbeli kilátások. A saját kezdeményezésű jelentés, a néppárt kapta ezt meg, Szitorgász, Carlos Szitorgász az előadó, és ma eszmecserét folytatunk a témáról, úgyhogy már is átadom a szót Carlos Szitorgásznak. Köszönöm, elnök úr, és köszönet Alan. Ahogy az elnök mondta, ez az első eszmecsere ilyen széles körben, hogy megbeszéljünk egy olyan témát, ami véleményem szerint, illetve úgy gondolom, hogy a halászati bizottság számára is nagyon fontos, hiszen fontos kérdés ez az európai halászati szektor számára. Fentartható akvakultúra és versenyképesség, ezek a fő kérdések. Az akvakultúra egy olyan tevékenység, amely a világ szinten több mint fél évszázada folyamatosan terjed és erősödik. Az Európai Unióban nem használja ki a teljes potenciálját, ahogy mi szeretnénk, annak ellenére, hogy a közös halászati politika sok ösztönzőt tartalmaz. Az Európai Uniós akvakultúra felhasználása tekintetében mi a bizottságban, és biztos vagyok abban, hogy az európai intézmények szintjén is ez a vélemény, hogy ösztönzésre van szükség ehhez egy jelentéssel akarunk hozzájárulni. A jelentés megpróbálja összefoglalni a diagnózist, próbálunk teljes képet mutatni a jelenlegi és a jövőbeni tevékenységről, és arról, hogy mi történik az akvakultúra szektorban. Több konkrét témát szeretnék említeni. Az egyik, hogy az adminisztratív előírások bonyolultak. Miért említem ezt? bármilyen akvakulturális terület bővítése több engedélyhez kötött. Ezeknek a dokumentumoknak a megszerzése lassú, bonyolult és sokszor bizonytalan. A helyzet nehezebbé teszi a szektor fejlődését, és nem ösztönzi a befektetés sem. A legbonyolultabb intézkedések a környezetvédelmi témákra vonatkoznak. Hatástanulmány, felügyeleti eljárások, de paradox módon ezeknek az adminisztratív eljárásoknak a lassúsága és bonyolultsága valójában nem vezet fokozottabb környezetvédelmi szinthez, hanem egyszerűen nehézíti, megnehezíti a fenntartható akvakultúra kezelését más gazdasági szektorok versenyhelyzetéhez képes, ez hátrányt jelent a halászat területén. A második megjegyzésem a diagnosztika tekintetében a verseny és a versenyképesség arra utalnék, hogy import termékek sokszor rossz minőségűek, nem környezeti és szociális termelési szempontból nem fenntarthatóan állították ezeket elő, és így olcsón tudják árulni harmadik országok ezeket a termékeiket. Ugyanakkor a mi termékeink, az Európai Uniós termékek sokszor, sőt a legtöbbször nagyon sok szigorú szabálynak kell, hogy megfeleljenek, sokkal szigorú feltételeknek, mint a harmadik országbeli halak és termékek. Az Európai Uniós termékek tudjuk, hogy kiváló minőségűek, fenntartható módon történik az előállítások, de sajnálatos módon, és ezt ne felejtsük el, hogy drágábbak, mint az import termékek, ezért kevésbé versenyképesek. A harmadik megjegyzésem a diagnosztika tekintetében hogy milyen tájékoztatást kap a fogyasztó. Ezt azért mondom, mert az európai akvakultúra termékei és a harmadik országbeli akvakultúra termékei közti minőségi, környezeti, szociális, állatjólét és egyéb szempontú különbségek sokszor nem érzékelhetők az európai fogyasztók számára, mert információt a szupermarketben, vagy ahol megvásárolják a halpiacon a terméket, nem kapják meg. Az információk elégtelenek, például nincs információ arról, hogy honnan származik a termék, hogy fagyasztott-e. Az akvakultúrás termékekről való tájékoztatás rendkívül fontos lenne az Európai Unióban. Egyszerűen általános az, hogy nincs ilyen információ, se a halpiacokon, a szupermarketekben sem, az éttermekben sem, és emiatt is rosszabb a versenyképessége az Európai Uniós akvakultúra termékeknek harmadik országok termékeihez képest. Következő megjegyzésem a jogalkotás, ami nem felel meg az akvakultúra igényeinek és specifikumainak. Arra szeretnék utalni, hogy a környezeti jogalkotás alapja sokszor a tengeri stratégia, a tengeri makrostratégia, és a végrehajtás az nem lehet egységes az egész Európai Unióban. És ez mihez vezet? Ahhoz vezet, hogy jogbizonytalanság létezik a vállalkozások esetén, a cégek szintjén. Következő téma, ez már az ötödik. Az állagyógyászati termékek rendelkezése állása fenntartható, akvakultúrának az alapja az, hogy egészségesek legyenek az állatok, és ehhez fontosak az állagyógyászati eszközök, akár oltóanyagok is, ezért ösztönözni kell a tudományos kutatást, azért, hogy valós egységes piac legyen az állatgyógyászati termékek szintjén az Európai Unióban, és a regisztráció is könnyebb legyen ezen termékek esetén. És még egy pont az utolsó a, a diagnózis tekintetében. Kommunikáció. Az akvakultúra képe az európai társadalmakban és a fogyasztók között változik tagállamról tagállamról, de biztos, hogy javítható. Ezek a problémák vonatkoznak környezeti kérdésekre, minőségi kérdésekre, élelmiszerbiztonságra lehet javítani a jobb gyakorlatokkal ezt a helyzetet, és ez nem egy gazdasági, környezeti, biztonsági, szociális probléma, hanem egyszerűen a probléma az, hogy az akvakultúrának a képe a polgárok szintje nem megfelelő. Nagyon sok polgár, állampolgár úgy gondolja, hogy az akvakultúra hatása bizonyos országokban, harmadik országokban nem az Európai Unióban, nem, ugye nem megfelelő minőség, és nem, megfelel, nem felel meg a minőség ahhoz, hogy a, asztalukra kerüljön. Ez lenne a diagnózis, amit felállíthatunk a jelentés keretében. Ezek a legfontosabb pontjai a diagnózisnek, és Ezeket kéne megfogalmaznunk a jelentésben, az összes árnyékeladó, illetve a képviselők, akik szeretnének részt venni a munkában, meg tudják majd ismerni ezeket a témákat, és a elnök úr a megfelelő módosító határideig, amit a titkárság meghatároz, lehetőség lesz módosítók benyújtására is. Az első eszmecsere keretében, ha lehetséges, szeretném még elmondani, hogy szeretnék szervezni egy találkozót az előadókkal, árnyék előadókkal, koordinátorokkal és minden érdeklődő képviselővel, ahova szeretném meghívni az ágazat képviselőit is, és a nem kormány szervezetek képviselőit is, ahhoz, hogy folytassunk egy vitát, eszmecserét, hiszen ez az Európai Unió és az Európai Uniós fogyasztók számára fontos jelentés, január 10-e délelőttet javaslom dátumként. Szeretném megkérni az érdeklődőket, hogy írják föl ezt a dátumot. Tehát ezen a találkozón, ahogy mondtam, eszmecserét folytatnánk, gazdagítaná tudnánk a jelentés az akvakultúráról. Természetesen mindenkinek a rendelkezésére állok, meghallgatom a véleményeket a témával kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen Itrogaisz úrnak, és akkor most a képviselőknek adnám meg a szót Szinergiotto elsőként, Anik jelentéstevőként. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Én nem szeretnék több mindent, vagy sok mindent hozzáfűzni, hiszen az előadó nagyon jól bemutatta a témát. Van egy olyan út, amit én szívesen látnék itt. A bürokrácia hatását hangsúlyozza az előadó egy olyan szektor esetében, amit ugye a mi tengerénket tiszteletben kell tartani. Vagyis minél inkább építjük az akvakultúrát, minél több halat állítunk elő, elő Európában, akkor talán annál kevesebbet fogunk olyan helyről importálni, ahol nem is ismerjük a feltételeket, a haltenyészet körülményeit. Ma Európa ugye eh, ez a tegnapi sorsolás, ami történt, hát ezt nem igazán értékelem. Én tegnap is mondtam, hogy ugye ott ilyen lotosorsolásra került sor, nem mindegy. A bürokrácia kérdésével kapcsolatban egy eh, Állandóan ex post beszélünk a dolgokról, pedig ex ante kéne meghatározni a feladatokat, a feltételeket azért, hogy új vállalkozások alakulhassanak, hogy a gyönyörű országaink kiteljesíthessék a potenciáljukat. Olaszország, ugye én olasz vagyok, Olaszország szempontjából az akvakultúra egy olyan időszakra tekint vissza, ahol nagy volt a növekedés. Lehet, hogy más országban nem volt ez olyan jelentős, de Olaszországban nagyon fontos volt. Úgyhogy ez egy kihívás az intézmények és a polgárok közti bizalmi kapcsolat tekintetében. Az intézmények kemények, merevek, ugye ex ellenőrzéseket írnak elő, akkor állapítják meg, hogy mi az, ami nem megy. És szerintem a kívás az lenne, hogy legyen egy újfajta kapcsolat az állampolgárok és az intézmények között. Ö, Olaszországban nagyon nagy a bizalmatlanság állandó. Mind a két fél azt gondolja, hogy a másik ki akarja használni, be akarja csapni, és ez egy csúnya dolog, tehát eleve ugye csak 30%-a a lakosságnak megy el szavazni, ez, ez is mutatja, hogy milyen a helyzet. Ezért fontos lenne, hogy biztonságos feltételekkel lehessen dolgozni. Szerintem ezen kéne dolgoznunk, dolgozunk a növekedésen. Aztán majd beszélünk a kvótákról, a kisméretű nyílt állományokról, a karthalról, a tonhal kérdéséről, pedig ugye sokszor maga a tonha halászat határozza meg a kisméretű nyíltvízi állományok halászatának a körülményeit is. Én inkább szeretnék egy olyan Európát látni, ahol tisztességes a kapcsolat az állampolgárokkal. Az Európán kívüli halimport növelése hát az butasság, az akvakultúra segítségével Persze soha nem fogjuk tudni teljes mértékben kielégíteni az igényt, de ugye a harmadik országbeli importnál azt se tudjuk, hogy milyen módon történik a haltenyészet, a halászat. Ez egy nagy kihívás. A miénk egy kis bizottság a többihez képest, de ebben a témában nagy bizottság lehetünk. Ezért szeretném ösztönözni az eladót, hogy vegye be ezeket a témákat, amiket mondtam. Teljesen egyetértek a megközelítésével, és mindannyiunknak jó munkát kívánok. Thank you very much. Uh, Köszönöm. asszony. Néhány rövid megjegyzést szeretnék csak tenni, nem tudom, hogy itt más országokra ez mennyire vonatkozik, minden esetre itt Írországban a környezeti kérdések is felmerülnek, nyers szennyező anyagokat bocsátanak a tengerbe, ami nagyon károsan hat az akvakultúrára, és ugyan a vannak büntetések, de nem tudom, hogy ezek mennyire hatékonyak. Ezeket igyekszünk érvényesíteni és felelősségre vonni az elkövetőket, de minden esetre meg kell vizsgálnunk, hogy ezeket az állományokat hogyan lehet fenntartható módon kezelni. Azt hiszem ez az legalapvetőbb dolog, amiből ki kell indulnunk. És még egy dolgot szeretnék említeni, a túlzott bürokrácia az engedélyeztetés kapcsán. Itt mindenféleképpen komoly ráfordításokra van szükség az akvakultúra ágazat számára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Diamato asszony, nem kíván szólni? Emi Amon. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék először is Carlosnak gratulálni, az előadónak, mert kiváló jelentés lesz ez, ahogy én látom, itt az első eszmecseres során is, ugye a legfontosabb témákra koncentrált, ez egy olyan, mint egy betegség, ez az Európai Uniónak a betegsége, és ezért is beszélünk diagnózisról. Mi a betegség? Az akvakultúra kifáradása. Ez drámai. Néhány nappal ezelőtt néztem adatokat itt a szakbizottságban. Több mint 100 millió tonna világszintű előállítás, vagy gyártás, és az európai szintű az 1,2-1,3-es szinten van, hát ez nevetséges. Norvégia ugye nem EU ország, és ugyanannyit állít elő, mint a 28 ország együtt. Hát nevetségesek ezek a számok. A világtermelés, világelőállítás 90%-án kéne, hogy legyünk. És mit teszünk? Ez nagyon fontos, hogy mit teszünk fontos, ez egy szükséges tevékenység az Európai Unióban, a halászat, tengeri halászatot ösztönözni kell. A, hogyha 100 milliós a világ halászat, ahogy mondtam, ebből mi 1,3%-ot képviselünk. Ezt kifáradásnak nevezem, és ez betegséghez vezet, a japán, adat, a japán adat az 4 millió, és 21%-át képviseli a teljes gazdasági bevételnek, és Európában ez ugye sokkal alacsonyabb. Itt foglalkoztatásról is van szó, úgyhogy ennek a betegségnek jó diagnózisát adta az előadó, foglalkozni kell a problémákkal, először is rugalmasabb jogalkotásra van szükség, könnyíteni kell a bürokratikus előíráson, biztosítani kell a fenntarthatóságot. De Mátóral és másokkal láttuk azt, hogy hogyan lehet például Japánban az akvakultúrát, hogyan kezelik, hogyan tudják összeegyeztetni bizonyos vadhalászati szintek föntatásával, és, és Kína, Indozi, Indonézia más országok esetében ugye más a helyzet, de olyan ország, mint Japán, az is négyszer annyi halterméket állít elő, mint a 28 Európai Uniós ország. Úgy gondolom, hogy nagyon jó az irány mutatása a jelentés tervezetnek, megfelméri föl a helyzetet, és Iturgáis képviselőnek gratulálok, jó a diagnózis, ez az alapja a jó terápiának a betegség esetén az intézmények, a tanács és a, biztos, a bizottság is támogatnia kell ezt a szektort fenntartható módon, semleges hozzáállással, foglalkoztatást kell biztosítanunk, élelmiszert kell előállítunk, a fogyasztó ezt igényli, és ezek a termékek legyenek e, európaiak. Miért kell több mint 70 vagy akár 80 százalékot is importálni akvakultúrai termékek tekintetében? Ez egyszerűen nevetséges. Köszönöm. Köszönöm, Páko. Norbert Erdős Norbertnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt jelentéstevő. Nagyon örülök, hogy a parlament egy jelentést készít az akvakultúráról, hiszen a haltenyésztés méltatlanul alulfinanszírozott a halászathoz képest. A jelen programozási időszakra szóló 6500 millió euró mindössze ötöde kerül az akvakultúra ágazathoz. Ezzel szemben az EU-ban egyre több vállalkozó ismeri fel a haltenyésztésen alapuló multifunkcionális gazdaságok erősségét, amely a haltermelés mellett változatos szolgáltatásokat, például turizmus, étkeztetés, tájbemutatást is nyújtanak. Ezért jónak gondolom, jónak gondolnám, hogy 2020 után a jelenlegi uniós finanszírozás legalább másfélszeresét irányozzuk elő a haltenyésztés támogatására. Külön kiemelem az édesvízi ágazat jelentőségét, hiszen ez az ágazat közel 20%-át adja az EU teljes akvakultúra termelésének, továbbá az Unió tagállamai közül 10-ben az édesvízi termelés a meghatározó, és nagyon fontos szerepet tölt be a munkahelyteremtésben. Az édesvízi ágazatra szánt uniós forrást ezért meg kell duplázni. Végül szeretném kiemelni, hogy számos tagállami, így a magyarországi halastavak jelentős része Natura 2000 területen fekszik, ezek a halgazdaságok semmilyen veszélyt sem jelentenek e területek természeti értékeire, sőt sok esetben éppen a zárt rendszerű halastavainknak köszönhetőek az általuk létrehozott, illetve megőrzött egyedi vizes élőhelyi társulások. Következésképpen az édesvízi akvakultúrát meg kell szabadítani az indokolatlanul szigorú és felesleges fenntarthatósági előírásoktól. Köszönöm, hogy meghallgatta. Merci Norbert. Köszönöm Norbert. Gabriele Mato. Köszönöm elnök úr röviden nincs túl sok hozzáfűzni valóm ahhoz, amit a kollégák elmondtak. Ugye Carlos Iturgeis, aki az előadója. Néppárti koordinátor vagyok, a saját kezdeményezési jelentés ez, rendkívül fontos az akvakultúra számára. Egyértelmű, hogy a szükséges értéket kell, hogy megkapja az akvakultúra, amit megérdemel. Mindenképpen úgy gondolom, hogy az összes frakció támogatni fogja ezt. Az Európai Unióban 20%-ot képvisel az összes halászati termékből az akvakultúra. Volt 2009-től 2013-ig egy súlyos válság volt, 10 millió tonnával körülbelül csökkent az előállítás, és emiatt erősödött ugye az import harmadik országból És sajnálatos módon azt is látjuk, hogy változik a helyzet. De miért a szektornak egyértelműen ígéretes a jövője, és fontos szerepet kell, hogy játszon. Van egy fontos téma, ez az élelmiszerellátás. A halakra, halászati termékekre vonatkozó igen, ki kell elégíteni a fogyasztók tekintetében. Csak egy példát mondanék ezzel kapcsolatban. Spanyolország esetén a legnagyobb mennyiség szempontjából akvakultúra termék előállítása Egyesült Királyság és Franciaország előtt, de 1,7 millió tonnáról van szó, ez az igény, és ebből egyet állítunk elő, tehát ez egy fontos különbség. Hát van igény, van piac, akkor miért nem gyártunk, és mit teszünk? Azt érjük csak el, hogy harmadik országok töltik ki ezt az űrt, ahol sokkal alacsonyabb a minőségi szint több szempontból, mint Európában. A minőség sokszor, amikor egy akvakultúrai vagy egy kihalászott halat nézünk, akkor sokszor úgy gondolják, hogy a halászott termék az jobb minőség. Én úgy gondolom, hogy lehet ugyanolyan a minőség. Minden esetre az biztos, hogy fejlődésre van szükség. Ahogy az Ázsiában rendkívül módon be is következtett. Egy nagyon fontos téma számomra az administratív nehézségek. Elképzelhetetlen, hogy egy vállalkozásnak eh, három-öt évre van szüksége ahhoz, hogy beindulhasson a munka. Egyszerűsítése van szüksége az administratív előírások tekintetében. Úgy gondolom, hogy a a tengeri terület keret irányelve lehet egy eszköz az egyszerűsítés tekintetében. Az összes tagállam már vállalta azt, hogy 2021 előtt saját nemzeti akvakultúra tervet kell felállítani. Ennek ez a harmadik formája annak, hogy az administratív akadályokat hogy lehet elhárítani. És még egy megjegyzésem, az Európai Kék Fejlődési Stratégia, és egy, ez a kék fejlődési stratégia, akvakultúra stratégia, az öt legfontosabb szektorra vonatkozik, hasonló szinten, mint a partvidéki turizmus, a megülő energiák, úgyhogy minden feltétel fönnel. Most a legfontosabb, hogy jó munkát végezzünk ebben a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm, Werner. Természetesen a legfontosabb kérdéseket már elmondták. Köszönöm Carlos Itergájnak ezt a jelentést. Nagyon fontos az, hogy az érték teremtési láncolatban Európában azt tudjuk előállítani, amire szükségünk van, amit fel is használunk. Ez növekedést, munkahelyteremtést jelent, és nem szabad itt elvesztegetni az esélyeket. Ahogy Károsz is elmondta, stagnációban vagyunk, nincs növekedés az akvakultúra területén, de a hal, a hal termékek felhasználása Európában továbbra is növekszik, és 40 eh, százalékban tudjuk ezt eh, lefedni, és ezzel szembe kell néznünk ezzel a kihívással. Persze itt vannak még az édes eh, vízi rendszerek, a zárt rendszerek, amelyek a szárazföldön már jól működnek, de nincsen itt semmilyen fajta befektetési akarat, túlságosan kevés a befektetés. Az Aqua Pony, egy nagyon érdekes rendszerrel a növénytermesztés is be van vonva, ez is nagyon érdekes lehetne. Úgy gondolom, hogy sokkal nyíltabban, nyitottabban kellene bizonyos kérdéseket szemlélnünk, és nem csak az engedélyezésekkel koncentrálni. Egyszerű eljárásokra van szükség, ez biztos. Még egy dolog, tudományos nyomonkövetés rendkívül fontos, ezt mindenki elmondta, de a tudomány területén is be kell fektetnünk, hogy bizonyos fajták, akvakultúra képesek is legyenek, és ehhez kell a kutatás. Itt a szaporodás rendkívül bonyolult, ez a lényege az egész dolognak, és ide kell a támogatást adnunk, tehát több fajtát kell akvakultúra képessé tennünk, hogy az igényeket le tudjuk fedni. Renata, Jenő. Eh, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Csak röviden szeretném elmondani, hogy először is köszönet az előadónak, nagyon érdekes a beszámolója minden fontos témával foglalkozott. Én úgy gondolom, hogy itt egy erős ellentmondást látunk, sokan hangsúlyozták már ezt, választ kell adnunk ezekre a fontos kérdésekre a halászok érdekében, az akvakultúra és a fogyasztók érdekében is. Hiszen ma az alap ellentmondás az, hogy Európában egyre több halat fogyasztunk, és egyre inkább csökken a halászati erőfeszítés, ugyanakkor nem hagyjuk végre megfelelően, vagy nem használjuk ki megfelelően az akvakultúrát, pedig ez válasz lehet a ö, tengeri készletek föntartása tekintetében is. Az akvakultúrával kapcsolatban ezzel a jelentéssel, és úgy gondolom, hogy ez ö, már jó úton van, a, csökkenteni tudjuk a bürokráciát. Vannak olyan vállalkozásaink, amelyeknek a papírjai ott vannak a minisztériumban több év óta, két-három év óta, hát ez egy abszurd helyzet. A jelentéssel meg kell próbálnunk ösztönözni a tagállamokat, hogy fölgyorsítsák ezeket az eljárásokat, hiszen mindannyian részeseink vagyunk a közös halászati politikának, tehát mindannyian felelősség, hogy ezt végre is hajtsuk. A másik, hogy fokozni kell az átláthatóságot, nem csak a Kereskedelemláncok láncok mentén, hanem az étteremben is. Például az éttermekben nincs átláthatóság, nem tudjuk, mit eszünk, halászott hal, hol halázták, akvakultúrás hal, honnan származik. Az európai akvakulturális szabályok sokkal szigorúbbak, úgyhogy a fogyasztónak tudnia kell, hogy ehet minőségi akvakultúrás halat. Ezért azt fogom javasolni, hogy ilyenfajta megjegyzések is legyenek a jelentésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Több felszólaló képviselők részéről nincs. Lindman úrnak adom meg a szót a bizottság képviselőtőben, tessék. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Angolul fog beszélni. <clears throat> Thank you very much. Um... Köszönöm szépen a jelentés tevőnek és mindenkinek, aki beszélt ma erről a kérdésről. Nagyon örülünk annak, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel mi is már régóta foglalkozunk ezzel. Egy dologra emlékezni kell itt az elején, arra, hogy a halászattal szemben, ahol már van egy jogszabályozás, itt az akvakultúra, ez tagállami felelősség. És nagyon sok jogszabály, amelyről itt beszélünk, az a tagállami jogszabály. 2013 óta stratégiai iránymutatást adunk a kap reformja kapcsán, és koordinálunk a tagállamokkal, és ennek során felvetjük azokat a pontokat, amiket a jelentéstevő is elmondott. Hadd mondjak néhány dolgot ezzel kapcsolatban. Az engedélyezés, a bürokráciai folyamatok nagyon hosszúak és bonyolultak, ez így van, de az elmúlt évek során azt láthattuk, hogy néhány tagállamban már előre mozdulnak a dolgok. Vannak bizonyos jogszabályok, például Portugáliában az akvakultúrára vonatkozólag például a területhez való hozzáférés területen, és azt láthatjuk, hogy vannak területek, amelyeket elküldtenek az akvakultúrára, például Spanyolországban eszközöket is kifejlesztettek, hogyha valaki akvakultúra farmot szeretne létrehozni, akkor meg lehet határozni a helyet, meg lehet nézni a vízminőséget is, tehát vannak már itt eredményei a nyílt koordinációs módszernek. Ami a jogszabályozást illeti, két évvel ezelőtt az Európai Bizottság egy iránymutatást adott ki a vízkeret irányelvről, az akvakultúrára vonatkozólag a tagállami hatóságok alkalmazhatják a vízkeret irányelvet egy specifikus módon ebben az esetben. Említették a versenyképességet és a harmadik országokkal, Egyértelmű az, hogy Európában nem tudjuk csökkenteni a standardjainkat, de informálhatjuk a, a fogyasztókat arról, hogy mit kapnak. A fogyasztók is magas minőséget szeretnének Európában. Eh, elképzelhetetlen az, hogy, eh, hogy itt a mennyiségi szinten fogunk eh, versenyezni, de mi nagyon jól tudunk versenyezni a minőség tekintetében, és erről kell tájékoztatni a fogyasztóinkat annak érdekében, hogy tényleg európai halat akarjanak enni. Egyetemű az, hogy import szempontjából nem fogunk kompromisszumokat kötni a, az élelmiszerbiztonság kárára, ez egyértelmű, de nem tudjuk teljes mértékben a környezetet kontrollálni, amelyben a halakat tenyészték. Stagnációról beszéltek a szektorban. Igazából az adataink, amelyeket a munkadokumentumokban felvetettünk, azt láthatjuk ezek alapján, hogy 40%-kal növekedett az elmúlt évtizedben az akvakultúra. Európában ez jól mutatja azt, hogy a minőség javul, és versenyképesek vagyunk minőség szempontjából, de a termelés szintje ugyanaz maradt. Valaki beszélt a támogatásról, az akvakultúra számára elhető pénzről. Hadd emlékeztessek arra, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alapban 1 millió volt elérhető az akvakultúra támogatására, és azt láthatjuk sajnálatos módon a tagállamokban, hogy ez ideig nagyon kismértékben veszik fel ezt az összeget a tagállami hatóságok nem igazán foglalkoztak még ezzel a fajta befektetéssel. De egyébként pont most van Németországban, Bajorországban egy um, szeminárium az akvakultúráról az Európai Tengerügyi és Halászati Alap támogatásával. Megvizsgáljuk azt is, hogy mit értünk el eddig. Egy középtávú értékelést végeztünk a nyílt koordinációs módszerrel. 2018 végére ennek az eredményét közreadjuk, tehát nagyon időszerű az önök jelentése. Hálásak vagyunk ezért önöknek, ezért a jelentésért. Említettem a régiókat, a régiók bizottságával együtt februárban egy EU akvakultúra támogatási fórumot szervezünk, a régiók számára eszközt próbálunk felkínálni ahhoz, hogy az akvakultúrát támogatni tudják a különböző régiókban. Előre tekintve egy évvel ezelőtt vele biztos az Európai Bizottság magas szintű tudományos tanácsadó testületétől azt kérdezte, hogy az óceán hogyan lehetne több élelmiszert és biomasszát kivenni azért, hogy a embereket táplálni lehessen. Ez a jelentés megszületett, ezt láthattuk vele a biztos úrnak, de azt láthattuk eddig, hogy nagyon sok válasz, amit ebben a dokumentumban adtak, az az akvakultúra irányába mutat. Az akvakultúra befektetésre szorul, az akvapóniát említette Kuhn úr, Így a halakat, a karlókat sokkal fenntartható módon lehet tenyészteni. A kék biogazdaságot is említették, újfajta élelmiszereket, a kozmetikákat, kozmetikai készítményeket, gyógyszereket. A biomassa is többet tud kínálni, mint meddig lesz egy kék gazdasági fórum is hamarosan, megvizsgáljuk azt, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy elősegítsük ezt a gazdasági szektort. Köszönöm. Merci, Lindman. Köszönöm szépen. Carlos, szeretné reagálni? Röviden. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek hogy részt vettek ebben az eszmecserében. Úgy gondolom, hogy mindannyian, akik hozzászóltak a témához, osztják a diagnózist, a megjegyzéseket, a véleményt. A diagnózis, amit bemutattam, azt tartalmazza, hogy az akvakultúra teljesen megfelel a környezetnek, munkahelyeket teremt, több európai termelésre van szükség, és fontos, hogy kevésbé függjünk az importtól, ami sokszor rossz minőségű, jobb a saját európai előállítású halálomány minősége. Ezért úgy gondolom, hogy ez meg fogja könnyíteni a munkát is, és könnyebben tudunk majd megállapodni a jelentés tartalmáról. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért. Volt, elhangzott egy mondat, hogy erősen kell föllépni. Igen, hát erősen kell föllépni azért, hogy ösztönözzük az európai akvakultúrát. Ezért szükséges ez a jelentés. Erre az ösztönzésre és erre a határozott fellépésre szükség van, ahhoz, hogy támogassuk az akvakultúránkat, hogy többet fogyasszunk a saját európai termékből. Fontos volt, amit Mián úr is mondott, hogy az Európai Unióban ez egy betegség, Japánban ugye csillagászati mértékű a halászat az egész Európai Unióhoz képest. Az Európai Uniónak méltó standardokat kell követnie. Amit a bizottság képviselője is mondott, hogy nem lehet mennyiségi versenyt, nem tudunk megnyerni, de minőségi versenyt igen. Tehát a minőségben versenyképesek vagyunk, de hát miért ne lehetne ez a mennyiségre is igaz? Most nem mondom, hogy a japán szintű mennyiséget érjük el, de vannak más országok, például Norvégia, amely európai, a saját kontinensünkön van, és ott is csillagászati mértékű az halászati előállítás, a mennyiség, ahogy milyen úr is mondta. Tehát azt a szintet azért megcélozhatnánk a tanács és a bizottság részéről is ebben az értelemben támogatásra van a szükség. A bizottság azt is említette, hogy a jogalkotás nemzeti szintű akvakultúra szintjén, de talán a jelentésből kiindulva, és talán az itteni halászati bizottsági vitából kiindulva végig kéne gondolni, hogy mi a feladata az Európai Uniónak, a bizottságnak, azért, hogy a nemzeti jogalkotási szinten is. Ugye sokszor azért szerepel az Európai Parlamenti jelentések végrehajtása is, hat a nemzeti jogszabályokra. Az első felszólásban ugye a szerepet a bizottság úgy reagált, hogy fontos ez a téma, a fogyasztó számára fontos ez a téma, az ágazat számára fontos ez a téma. Fontos, hogy most irányváltást tudjunk elérni. Véleményünk szerint erre van szükség. Nirjáda asszony említette az írországi helyzetet, ahol a tengeri területek befolyásolják az akvakultúrát, ugye a fekete vizek hogyan hatnak erre, természetes, hogy ez hat az akvakultúrál, de hát a vállalkozásoknak kell ezt figyelembe vennie, bármilyen Európai Uniós országban, Fontos a vállalkozásnak kell biztosítani, hogy tiszta legyen a víz, minőségi, olyan minőségi vízre van szükség, amit az Európai Unió előír. Ez egy plusz erőfeszítés természetesen bizonyos országokban, és ehhez természetesen segítséget kell kapjon a szektor. Az engedélyek tekintetében teljesen egyetértek vele. Én is mondtam a bevezetőmben, hogy nagyon sok az akadály, Mátó úr, Gabriel Mátó úr is említette, hogy ahhoz, hogy egy ö, ilyen vállalkozás valaki beindítson az akvakultúra területén, nagyon hosszadalmas, és ez problémás a szektor számára. Ezt módosítani kell, és itt is az Európai Unió szintjén sokat tehetünk ebben az érdekben. A jelentés kell, hogy tartalmazza azt, hogy ilyen irányú jogalkotásra van szükség az egész Európai Unióra vonatkozóan, hasonló, azonos kell, hogy legyen az előírás mindegyik ország számára, és ne legyenek olyan határidők, amelyek megakadályozzák, hogy a vállalkozó az akvakultúrába befektessen. Mert amikor látják, hogy milyen időszakra, milyen hosszú időre van szükség, akkor azt mondják, hogy hát ez nekem nem jövedelmező, én nem is akarok ezzel foglalkozni. Erdős úr, a, a, a, e, a nem elégséges finanszírozásról beszélt, egyetértek vele, több pénzre, több finanszírozásra van szükség, támogatásra van szüksége az országoknak. Aztán az édesvízet is említette a jelentésben. Szeretném pontosítani, hogy a jelentés nem korlátozódik a sós vizekre, természetesen az édesvízi akvakultúrával is foglalkozunk, Európában ez is jelentős. Ugye amikor akvakultúrát említünk, az mindenre vonatkozik, mindenfajta vízre, mindenfajta halra, vagy tengeri élőlényre, úgyhogy nem csak egy bizonyos területre, vagy részre, vagy szektorra vonatkozik a téma. Kuhn úr és Briano asszony felszólására szeretnék még reagálni. Kun úr a növekedésről beszélt, és a munkahelyekről. egyetemű igen, ez is fontos kérdés az Európai Unió számára, hogy ez a, a jó végrehajtás kapcsolódik ahhoz, hogy az akvakulturális vállalkozások növekedhetnek, és ez plusz foglalkoztatást is jelent. Ez egy lánc, az egyik dolog hozza magával a másikat. egy jó akvakulturális, akvakulturális termelés, és hogyha az egyes országok jól kezelik a kérdést, az logikusan, természetesen munkahelyek teremtéséhez is fog vezetni. És plusz egy fontos téma, amit én nem említettem, de önnek igaza van, a befektetés a tudományos területen is. Igen, ezt meg kell tenni, és ezt ki kell mondanunk, hogy befektetésre van szükség a termékek szintjén, fokozni kell a termelést, támogatni kell azt, hogy jobb legyen a jövedelmezőség. Ugye a vállalkozók számára ez rendkívül fontos természetesen. Brianna asszony említette, hogy harcolni kell a, bürokrat, a bürokrácia ellen. Mátaur is, mások is említették ezt. Én is mondtam a bevezetőmben. Ez rendkívül fontos és aggályos téma. Bizonyos országokban, Olaszország, Spanyolország, máshol is, más Európai Uniós országban is, igen, mindjárt befejezem, elnök úr, rendkívül fontos téma a bürokrácia, úgyhogy ezt a témát is említeni fogjuk a jelentésben, és az elnök úr nem ad nekem több időt, úgyhogy be is fejezem. Köszönöm szépen még egyszer a felszólásokat. Köszönöm, Kálos. Látom, hogy szenvedélyesen foglalkozol a jelentésed, de sokat dolgozol. Ez vitathatatlan, és ezt most komolyan mondom. Úgyhogy most átérünk a hetes napirendi pontra. Adriai tengeri kisméretű nyíltvízi állományokra és halászatokra vonatkozó több éves terv. Az ECR kapta meg a jelentést, Tomásics asszony az előadó. Ma eszmecserét folytatunk a jelentésről, és már is megadom a szót Tomásics kollégának. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, na početku htjela bih se zahvaliti predstavnicima komisije na dosadašnjoj Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak az együttműködését, a jelentés előkészítése tekintetében, ugye a Adriai tengeri több éves tervről van szó. Az összes kollégának szeretnék köszönetet mondani a segítségért. Ez a több éves Adriai tengeri terv, ugye jelentős hatással lesz majd az egész földközi tengeri halászatra. Az utóbbi hónapokban egyeztettem az olasz, horvát és szlovén ágazati képviselőkkel, a MEDÁK elnökével, elnök helyettesével találkoztam, találkoztam a EGSB vezetőivel, képviselőjével, találkoztam a horvát kereskedelmi kamara képviselőjével, horvát, szlovén és olasz halászati szervezetek képviselőjével. És mindenki azt mondja, hogy nem jó a kvóta. Az Adriai tenger az a földközi tengeri térségnek egy fontos területe. A teljes érték egyharmadát képviseli a Szardinia és a szardella nagyon nagy mennyiséget képvisel, csak főleg Horvátországban és Olaszországban jelentős ez. Szlovénia a harmadik érintett tagállam, kevesebb mint 1%-ot képvisel, őt követi Albánia és Montenegro, ahol szintén alacsony a halászati mennyiség. Örült örültem annak, hogy felmerült ez a több éves terv kérdése, hiszen így lehet kezelni a tenger biológiai készleteit, így lehet megújítani és fenntartható szintre vinni a halállományt. A tudományos értékelések azt mutatják, hogy a jelenlegi halászati szint az Adriai tengeren túlzott mennyiségű, és Fontos, hogy javuljon az állomány, fontos, hogy védeni kell a területet is, védeni kell a reprodukciós fázisban lévő állományt is. A több éves terv tekintetében, akikkel egyeztettem, és jó magam is, nem értek egyet a bizottságnak azzal a szándékával, hogy kóta rendszerre kezeljék ezt a rendszert. A teljes Adriai tengeri terület számára érvényes a Mediterrán Tengeri Közös Halászati Bizottság a CSPM-nek a szabályzata. Itt terü- ideiglenes, tehát időbeli és területi szabályok szerepelnek. Ugye halászhajóként megvannak azok a napok, hogy mikor lehet halászni. A 2014-es szintre, szinthez képes határozzák meg ezeket a mennyiségeket és a napokat. A jelenleg érvényes ajánlások 2016-ban születtek úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, ezek az ajánlások, hiszen stabilitást biztosítanak a szektor számára. Az intézkedési csomag ugye 2017-18-ra még érvényes. Ebben az időszakban kellene már látni az intézkedések hatását. A kvóták elleni érvként szeretném felhozni a tudományos értékelések volatilitását és nagy jelentős eltérését. Többféle eredményeket kaptunk. Ugyanolyan adatok alapján többféle véleményt látunk az ágazati szakszervezetek, ágazati tudományos szervezetek végezték ezeket az elemzéseket. A döntések meghozataláshoz nagyon fontos, hogy tudományos ajánlásra lehessen megalapozni, de ezek nagyon eltértek egymástól. A a catch limit rendszer, a kihalászati korlát, ezt határozza meg a CSPM szervezet. Ezzel gyakorlatilag előre, több évre korlátozva lenne a halászható mennyiség. Ez fokozatos csökkentését is jelenti a mennyiségeknek. A állomány helyzetét figyelembe venni, a halászati lehetőségeket, a piac helyzetét, illetve a állam gazdasági és szociális helyzetét is. Minden esetre a cél a mennyiség csökkentése. Ugyanakkor a fokozatos csökkentése a piac és a ipar is tudna alkalmazkodni. A hatás az hasonló lenne, mint a kvótáké, de a mennyiségek meghatározásának a mechanizmusa más faktort is figyelembe tudna venni, nem csak a biológiait. Így hosszú távú tervezésre lenne lehetőség, lehetne alkalmazkodni a jövőbeni mennyiségek, mennyiségkorlátok szerint és egyéb intézkedéseket is megalapozhatna egy ilyenfajta szabály, ami lehetővé tenné, azt, hogy a flották a gazdaságilag érdekesebb, magyarul jövedelmezőbb halfajok felé irányítsa. A, biomassa évről érte változhat, a szardella és a szardénia kezelését közösen kell meghatározni, mert nem lehet egy fajt csak kiválasztani, ezt javaslom a jelentésemben. És azt is javaslom, hogy a tervben megfelelő intézkedések szerepeljenek a hálókra vonatkozóan is, a regionális jellemzőknek kell megfelelni az intézkedéseknek, a helyi halászati tevékenység körülményeinek kell megfelelni, és ismerni kell a halászati felszerelések specifikus jellemzőjét is az Adria Melden belül készült egy tudományos kutatás, aminek a célja a Adriai tengeri halászhálók fajtáinak a leírása. A tudomány, vagy ez a kísérlet, illetve a tanulmány foglalkozott külön Horvátországgal, Szlovéniával és Olaszországgal is. 600 méteres hosszúságú, és a hosszúsághoz képest egyharmados maximális magassága határozzák meg a háló méretet. A méreteken túl, túl nagyon fontos az is, hogy nem veszi figyelembe a földkörű tengeri intézkedéseket, azokat a szabályokat, hiszen az adriai tenger területére ezek a szabályok nem értelmezhetők, nem alkalmazhatók. Nagyon fontos, hogy a témák tekintetében a kismeretű nyílt vízi állományoknál fontos, hogy az érintett országok ismerik a helyzetet, a Szardinia és a Szardella állományt, a túlhalászatot, és éppen ezért nem értenek egyet a kvóta előírásokkal. Olyan intézkedéseket szeretnének látni, amelyek lehetővé teszik az állomány védelmét, főleg a reprodukciós időszakban valamint a terület védelmét is. Az alaprendelet intézkedése azt tartalmazza, hogy az intézkedések tervefoglalása előtt értékelni kell ezeknek a gazdasági és a szociális hatását is. A bizottság nem értékeli a szociális és a gazdasági hatásokat, és ezt tagályosnak tartom. Több mint 20 éve válságban van ez az ágazat. Az új intézkedések amelyeket nem megfelelően, nem elég figyelemmel alakítanak ki, negatívan hathat a teljes halászati szektorra ezen a területen. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Most átadom a szót a kollégáknak, és azt kérem, hogy a lehetőleg szintetikusabban szólaljanak föl. Caputo kollégája szó először. Köszönöm. Igen, megpróbálok távirati stílusban felszólalni, de azért van mondani valam. Szeretnék köszönetet mondani Topasics képviselőnek az e- jelentését, bár nem teljes mértékben értek egyet azzal, amit elmondott. Először is a, a több éves adriai tengeri tervet jónak tartom, hiszen itt a tengeri biológiai állomány kezelése szempontjából ez fontos. Ennek a célja az állomány helyreállítása és a fenntarthatóság visszaállítása ezen a területen. A tudományos értékelés a Szardinia és a Szardella állomány tekintetében azt mutatják, hogy az Adriai tengeren a mostani halászat túlzott, ezért egyetértek azzal, hogy intézkedéseket kell bevezetni az állomány javítása érdekében, különösen odafigyelve a terület védelmére, valamint az reprodukciós időszaki védelemre. Módosító indítványokat fogok benyújtani azért, hogy a rendelet legfontosabb kritikája tekintetében módosítani lehetne az intézkedéseket, tehát itt a halászati tevékenység módjáról, időre, maximális mennyiségéről van szó. Próbálok olyan intézkedéseket javasolni, amelyek lehetővé teszik 2018. január 1-től a megfelelő operatív intézkedéseket a biomassa védelme és a fenntartható állomány érdekében. Egyetértek az előadóval abban, hogy a bizottság javaslatát el kell utasítani a Szardella és Szardinia tekintetében. Ezért újra én is megfogalmaznám a kisméretű nyíltvízi állományok koncepcióját, vagyis közösen kell kezelni ezt a két fajt. Ezeket együtt halásszák, és mivel a halászatban a használt hálókkal nincs lehetőség csak egy fajt halászni, ezért hasonló módon közösen kell kezelni ezt a két fajt. Aztán arra van szükség, hogy van-e szükség a kvóta bevezetésére. Én úgy gondolom, hogy erről le kell folytatni a vitát előítéletek nélkül a kisméretű adriai állomány területén szerintem van erre lehetőség. Tomásics azt, hogy megfogalmazta az ő véleményét. Hazámban is próbált találni szövetségeseket, de valószínűleg ez nem sikeres, hiszen szövetségi és a szektori, szövetségi vezetők, a szektor képviselői Olaszországban másképp gondolkoznak. Megfelelően kell természetesen a kótát meghatározni az egyes vállalkozások területén, és az engedélyekhez kell kapcsolni mindez, persze az az előfeltétel, hogy meglegyen az engedély a történelmi adatokat kell figyelembe venni, ugye mennyi volt korábban a vállalkozás termelése. Ezt a kritériumot, hogyha szigorúan alkalmazzák, akkor pontosan annak lenne káros, aki korábban már önkéntesen is jobban odafigyelt a piaci egyensúlyra és az állomány föntartására. Alternatív módon lehetne semlegesebb kritériumokat bevezetni, például a hajó mérete és az alkalmazott halászati módszer. Minden esetre úgy gondolom, hogy a kvótáknál a kvóták bevezetése csak akkor lehetséges, amikor már az engedélyeket megkapták ezek a vállalkozások. Egyetértek az előadóval abban, hogy a biomasza állomány kell figyelembe venni, és nem pedig a mortalitást, mert az jobb referencia, különösen a kisméretű állomány esetén, hiszen itt a környezeti feltételek is rendkívül fontosak. a javaslat mellett nincs szociális és gazdasági hatástanulmány. A több éves tervre vonatkozó intézkedések bevezetése előtt meg kell vizsgálni ezeknek a gazdasági és szociális hatását. Ebből a szempontból is fogok módosító indítványt benyújtani. Végül úgy gondolom, hogy egy olyan időszakban, amikor túl sok függőben való kérdés van az állomány helyzete a kezelés tekintetében, felül kéne vizsgálni mondjuk 5 év elteltével ezt a több éves tervet. Úgy gondolom, hogy 5 év az elégséges ahhoz, hogy a tudományos szinten ellenőrizni lehessen azt, hogy hatékonyak voltak-e a bevezetett intézkedések. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nikola. És most megadom a szót Gabriel Mátonak, aki Elizabeth Guardini nevében fog felszólalni, aki árnyék előadó, és nagyon röviden fog hozzászólni. Igen, köszönöm az ajánlást. Elnök úr, igen, teljesen igaza van. Röviden fogok beszélni Elizabeth Gardini, az árnyék előadó a néppárt nevében, de a saját véleményemet is el fogom mondani. Fontos ez a terv, az északi tenger esetén is beszéltünk erről. Miért? Hiszen a mediterrán, a földközi tengeri terület jövőjéről van szó. Elizabeth Gardini nevében szeretnék köszöntet mondani az előadónak, Tomasica asszonynak, az erőfeszítésért, a munkájáért. Van itt egy pozitív elem, hogy szerepel a gazdasági és a szociális szempont is, ezt pozitívnak tartjuk. De van egy aggályos téma, és ezt már máskor is elmondtuk, az, hogy mire koncentrálunk, hogy a mortalitást veszük-e figyelembe, milyen referenciát használunk, hiszen ez nagyon fontos, mert ezek alapján lesz, kerülnek meghatározásra a kvóták. Így mi se értünk egyet, hogy ilyenfajta halászat esetén kvótákat vezessenek be a specifikus körülmények miatt. Az, ez az én benyomásom, de Elizabeth Gardin nevében is mondom, hogy egyáltalán nem fogadjuk azt el, azt a bizottsági szándékot, hogy kvótarendszert vezessenek be. A 41-es módosítóindítvány a Szardinia esetén ez október 1, első és március 30-a között érvényes intézkedést tartalmaz. Elizabeth azt mondja, hogy jobb lenne itt április, a júniusig meghatározni az időszakot. Én most csak idézem őt. Úgy gondolom, <laughs> hogy majd a munka során lehet tisztázni ezeket a kérdéseket. Mindenesetre egy dolog egyértelmű, hogy a kvótarendszert nem fogadjuk el. Az Adriai tengeren egyébként már van egy szabályzat, a CSPM keretében, úgyhogy katasztrofális hatása lenne a kolták bevezetésének. Köszönöm. Köszönöm, Gabriel. Marco Afonte, csak ne túl hosszasan. Igen, én is röviden fogok foglalkozni, fogalmazni. Ismeritek a pozíciómat. Ebben az esetben bár a, ez az első terv nem biztos, hogy ugye az Adriai tengerre meghatározó dolgok érvényesek lesznek a földközi tenger többi területére is. Nehéz a kvóták meghatározása, de itt egy specifikus, ugye két fajról vonatkozó intézkedésekről van szó, úgyhogy ebben az esetben esetlegesen a kvóták bevezetése relatíve egyszerűbb, természetesen a következmények társadalmi és gazdasági szinten eltérnek ettől. Még egyszer elmondom, amit már mondtam. Véleménykülönbség van. Az nem igaz, hogy minden halászati szervezet ellenzi a kvótát. Kaputó kolléga is ezt elmondta. A Legacop például, a Koldiretti például támogatja a kvótát, ezek nagy szervezetek, úgyhogy a olasz ágazati képviselőknek egy jelentős része támogatja a bizottsági javaslatot. Egy dolog fontos, és ezt kérném a bizottságtól, hogy adjon segítséget ebben a témában, hogy össze lehessen hasonlítani az egyes javaslatokat. A bizottsági javaslatban vannak az FMS Y intézkedéseket, nem tudjuk, hogy ennek milyen hatása lesz, hogyha a kvóta bevezetése kerül, illetve az előadó javaslatában pedig catch limit szerepel. Úgyhogy a bizottság részéről tudnunk kéne, hogy ez mit jelent, azért, hogy ténylegesen össze tudjuk hasonlítani a két javaslatot, valamint a jelenlegi adriai halászati mennyiségekkel is össze tudjuk hasonlítani. Tehát, hogy tényleges mennyiségeket lehessen összehasonlítani, hogy az egyik és a másik intézkedésnek mi lesz a mennyiségi hatása. Végül azt mondanám, hogy nem igaz, hogy a bizottság nem értékeli a szociális és gazdasági hatásokat. A javaslatában egyértelműen ezt kimondja, és sajnos súlyosan fogalmaz, azt mondja, hogy valószínűleg 10%-os mértékben csökkenni fog a foglalkoztatás, ez egy jelentős csökkenés. De ahhoz, hogy meg lehessen menteni az ágazatot, ahhoz meg kell mentenünk azt az állományt, amin dolgozik ez az ágazat, úgyhogy súlyos, erős intézkedésekre van szükség, mert sürgős az intézkedés szükségessége. Köszönöm. Szeretné hozzászólni, tessék? Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. 2013-tól az Adriai tenger mentén a halászattal foglalkozik a nemzetközi intézke, intézmények. Intenzív a, ki a halászat ezen a területen, és a nemzetközi szervezetek is felhívják a figyelmet az aggályos helyzetre. Itt ugye a, a konkrétan a szardina és a szardella a két érintett faj. A FAO-ban is a, ezzel a témával foglalkozó szervezet javasolta, hogy csökkenteni kell ezeknek az állományoknak a halászatát. A nemzetközi közösség elfogadott intézkedéseket, és ezeket tiszteletben kell tartani. A kis állományok kezelése most nemzetközi és közösségi és országos intézkedések is vonatkoznak, de az helyzet az folyamatosan változik. A bizottság most az Adriai tenger számára nagyon sok tiltást akar bevezetni. Igazából kevés intézkedés célozza meg az állomány fenntartását. Egyszerűen csak még inkább gyengébbé teszi azt a szektort, ami már az utóbbi öt évben 50-60 százalékos veszteséget kellett, hogy elszámoljon a verseny miatt. Gyakorlatilag az olaszországi területen 70-80 százalékkal csökkent már így is az állomány mértéke ezért komolyan végig kell gondolni, hogy milyen intézkedésekre van szükség, amelyek figyelembe veszik az állomány valós helyzetét, és nem máson alapulnak. A kutatók olyan mechanizmust alkalmaznak, aminek az alapja egy kombinált értékelés. A kihalászott mennyiség, illetve a tengeri megfigyeléseket kapcsolják össze, szofisztikált eszközökkel vizsgálják meg, hogy milyen az állomány mennyisége kint a nyílt vízi területen. Itt mennyiségi és minőségi kérdésekről is szó van. A halász, lehalászott, vagy kihalászott halak méretéről is szükség van, minél kisebbek, annál fiatalabbak, minél több a kis halak halászata, annál nagyobb a kockázat, hogy csökken az állomány és hogy a reprodukciót ez hátrányosan érinti. Ugyanez az adat azt is jelentheti, hogy az állomány jelentős, főleg amikor az első évét éli a halálomány, tehát nem arra van szükség, hogy újabb intézkedéseket hozzanak erre az ágazatra vonatkozóan, amikor még a tudományos értékelés is nagyon sokféle és egymással eltérő is. A bizottság azt állapítja meg, hogy nagyon sok a bizonytalanság az értékelés tekintetében. Ezért még mielőtt egy több éves tervet elfogadnánk, végig kéne egy, egy aktuális, valós felmérése van szükség a legutóbbi évek helyzetére vonatkozóan. Ennek tartalmaznia kell a szociális és a gazdasági hatásokat is. Ezt egyébként az alaprendelet is tartalmazza. Külön kell foglalkozni a, a kisvállalkozással, a KKV-kkal is. Végül befejezem olyan helyzetre van szükség, hogy biztosítani lehet a megfelelő mennyiséget, a megfelelő állományt minden faj tekintetében a biomassa és a mortalitás közös figyelembevételével. Részletesen meg kell határozni, meg kell vizsgálni azt is, hogy a bizottság rendelkezéséhez milyen finanszírozási támogatás kapcsolódik, és hogy ez valóban hogyan tudja a katasztrofális szociális és gazdasági következményeket mértékelni mérsékelni. Köszönöm, Norika. Uh, I believe that it... Úgy gondolom, hogy ez az egyik legkényesebb dosszié, amivel foglalkoznunk kell, ugyanis egy nagyon nehéz kérdésre a többéves terv standardizálásának kérdésére kell válaszolnunk. Ami az Adria illeti, meglehetősen nehéz a helyzet, ha megnézzük a tanulmányt, a gazdasági és társadalmi hatása a többéves tervnek alapvetően fontos ugyanis egyensúlyt kell teremteni a fenntarthatóság, a környezet fenntarthatósága és a közösség között. Egyik megközelítés lehet ez a válasznak, és én támogatom a jelentéstevő megközelítését, ami a biomassa val kapcsolatos szempontot illeti szintén nagyon fontos. Néhány módosítom lesz a határértékek meghatározására vonatkozóan az állományvédelem érdekében. Ez eltérő lehet az egyes tagállamok esetében, de minden esetre megfelelő egyensúlyt kell elérnünk a tudományos támogatás, illetve a közösségi érdekek, amelyek elsősorban a gazdasági és szociális érdekek között. Úgy gondolom, hogy a az Agri Bizottság is nagyon fontos módosítókat nyújtott be, amiket támogatni tudok. Az állomány kérdésével természetesen foglalkozni kell, de legalább annyira a partvidéken élő közösségek helyzetével igyekszünk majd megfelelően együttműködni annak érdekében, hogy ezt a megfelelő egyensúlyt el tudjuk érni, és egy közös álláspontot ki tudjunk alakítani a tanácssal való tárgyalás tekintetében, amivel kapcsolatosan a megállapodás remélem minél le lehet érni. Többen nem kétek szót, úgyhogy most a bizottság képviselőnek Veronik Weitznek is megadnám a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Először is a bizottság szeretne köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon jó kapcsolatunk volt az előkészületek során, és én üdvözlöm, hogy elben támogatják az adriai tengeri kisméretű nyíltvízi állományokra vonatkozó több éves tervet. Ezt támasztja áll a számos tanulmány. A Sardella és a Szardinia állomány komoly veszélyben van, mindannyian tudjuk, és üdvözöljük a jelentésből azt is, hogy támogatja a bizottság javaslatát. Az állomány fokozottabb ellenőrzése nagyon fontos az es, egyelő esélyek megteremtése szempontjából. Itt mi arányosságra törekszünk, ami a költségeket, illetve az administratív terheket illeti. Ugyanakkor viszont némileg aggályosnak tartunk néhány módosítót, amit a bizottság javaslatához benyújtottak, és most csak a legfontosabb módosítókat szeretném kiemelni. A közös halászati politika értelmében a többéves terveknek konzisztensnek, megfelelőnek kell lenni a politika szempontjából. Így például a hozam, a lehalászás tekintetében, ami 2020-ig terjed, ezek a célok gyakorlatilag eltűntek. A gazdálkodási rendszer pusztán biomassa célok határozzák meg, és gazdálkodási célok nem kerültek megfogalmazásra és ez nem felel meg sem a halászati politikának, sem pedig az egyéb többéves terveknek. Nézzük most a gazdálkodási tervet, illetve rendszert, amit javasolnak. Ezt alapvetően megváltoztatnak a bizottság javaslatához képest. Itt elsősorban egy erőfeszítésre épülő rendszert kívánnának alkalmazni fogási határértékek nélkül. Tehát a GSM céloknak felelne ez meg, illetve az ezt követő szükség intézkedéseknek. Amit javasolnak, ez a GFSM intézkedéseken túl mutat. Itt 35,5%-os csökkentést irányoz elő a Szardinia esetében, és 35%-et a Szardella esetében. 2014 volt az az év, amikor a legnagyobb mennyiséget fogták ki egy hosszabb időtávlatban. Ezen kívül aggaszt minket az is, hogy a módosító a kisméretű nyílt állományokat együttesen kezeli, és nem kíván különbséget tenni a Szardinia és a Szardella között, ha bár ezeket az állományokat nem lehet egy kalap alá vonni, hiszen az állományokat külön-külön méri, külön értékelik, tehát más kezelés van szükség mind a kettőnek. Ha az állományokat összevonjuk, akkor ezzel a kihalásuk vagy a megszűnésük veszélye még nagyobb lesz. Ezen kívül még azt is megemlíteném, hogy a GF sem intézkedések körében is különbség tétel van a Sardenna, Sardinia és a Sardella között, tehát ez a többoldalúan elfogadott intézkedéseknek sem felelne meg. A jelentéstevő bizonyos javaslatai nem biztosítanának megfelelő ellenőrzést bizonyos anyok tekintetében, illetve nem biztosítana az elfogadható mennyiségű, mértékű kifogásokat. Itt csak a teljes megengedett fogási mennyiségre irányulna a javaslat, és itt nem lehetne garantálni, hogy a tevékenységek a halászati tevékenység visszaszorítása a mortalitási adatokban is tükröződne. A teljes kifogott mennyiség kezelése rendkívül fontos lenne, ugyanis más fajok esetében is ez eredményesnek bizonyult, és ezen állományokat más fajok esetében sikerült fenntartható szintre emelni. A jelentéstevő egyébként nem említi, hogy a több éves terv hatája csökkent, tehát a makréla és fagyú makréla, mint mellékes kifogott fajokat nem tartalmazza a terv. A tagállamok tehát nem lesznek képesek megfelelő intézkedésekre vonatkozó elfogadható ajánlásokat tenni. Végezetül a 42-es módosítóval kapcsolatosan tudjuk, hogy itt van egy derogációs kérés, a Tudományos Bizottság megvizsgálta az érintett három tagállam kérését, és egyelőre nem tartja indokoltnak a jelenlegi rendelet értelmében a halászati eszközök tekintetében esetlegesen regionális szinten lehet ezeket megvizsgálni. Ami pedig a gazdasági hatást illeti, eh, tudjuk, hogy ezek a fajok rendkívül fontosak eh, az érintett tagállamok számára, eh, Horvátország esetében különösen, ahol 90%-ot tesznek ki ezek a fajok az összes fogásból, minden esetre a hatás elemzés a hatásvizsgálat elkészült a javasolt intézkedésekkel kapcsolatosan, és ebben egyértelműen kiviláglik, hogy itt vannak bizonyos gazdasági és szociális költségek, a hatásvizsgálat azt is egyértelművé tette, hogy ha nem teszünk semmit, és hogyha a mostani gyakorlatot folytatnánk, akkor a helyzet sokkal rosszabb lenne, és az állomány teljes megszűnésének kockázata is fennáll. A tengerfenékre való tekintettel itt nyereségessé kell tenni a halászatot, tehát ezt is figyelembe kell venni a kisméretű nyíltvízi állományok esetében. Ami a gazdasági és társadalmi hatásokat illeti, egyetértünk a jelentéstevővel és más hozzászólóval, hogy az ágazatot pénzügyileg támogatni kell, az Európai Tengeri és Hajlászati Alap számos lehetőséget kínál ideiglenes, illetve állandó alapon más gazdasági tevékenységekre történő átállásra vonatkozóan is. Tehát a halászati ágazatot objektív és méltányos módon kellene segíteni. Még annyit megemlítenék, hogyha a tagállamok élni akarnak az ideglenes intézkedésekkel, akkor egy nyelvi rendelkezést is fel kell venni a tervbe, mint ahogy ez a balti államok esetében történt. Kedves elnök úr, én aggályal hallat láttam, hogy a tudományos testület tudományos véleményéről hogyan vélekednek. Vélekednek szeretném leszögezni, hogy az állományok tekintetében nincs különbség. Mindkét tudományos testület egyetért abban, hogy itt túlhalászat van mindkét faj esetében, és megfelelő mortalitási arányt kell ismét elérni. Ugyanakkor a tartományt illetően vannak definícióbeli eltérések. A kérdést most már sikerült megoldani, és az SDCF e véleménye most már egybeesik a másik testület véleményével. A jelentés még nem jelent meg ugyan, de mindenkinek felhívom a figyelmét erre a jelentésre, és a két értékelés ebből egyértelműen kiviláglik. Azt hiszem, hogy az eredmény kedvezőbb, mint amire korábban javaslatot tettünk. Érkezetül pedig szeretném elmondani, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonítunk a földközi tengeri térség szempontjából ennek a több éves tervnek, hiszen ez a helyzettel való megbirkózása törekszik, az állomány egészséges megőrzésére irányul, és ezzel kapcsolatosan januárban sor kerül majd egy meghallgatásra. Remélem, hogy akkor már az új tudományos szakértelem, illetve ajánlások is megismerhetők lesznek, amelyek megalapozzák a javaslatunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen végezetül. Kívánne valamit eh, mondani? Lezárásként? Igen, köszönöm eh, szépen. Rövid leszek. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, akik eh, részt vettek a vitában, illetve a jelentés kidolgozásában. Szeretném elmondani azt, hogy én valóban aggódom az állományok állapota miatt, de más a megközelítésem. A tagállamok, főként Horvátország, amelyek csak is az adriai tengerhez férnek hozzá, és csak ott tudnak halászni. Nos, Horvátország már tesz mindent annak érdekében, hogy azt biztosítsa, hogy a halak továbbra is fent tudjanak maradni jó, rendben. 2018. március 22-én fogunk majd erről szavazni, és áprilisban kerül ez a plenárisra. Köszönöm szépen. A 8-as napreni pont következik. Az EU halászattában az értékteremtési lánc optimalizálása. Az SND frakció kapta ezt a jelentést és meg is adom a szót a jelentés készítőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a munkadokumentumnak a célja az az, hogy egy kicsit definiáljuk a célokat. Hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk optimalizálni az értékteremtési láncolatot, akkor ez egy nagyon széleskörű kifejezés. Meg kell próbálnunk a célt kicsit jobban meghatározni, és azokat az elemeket kell hangsúlyozni, amelyekben mindannyian egyetértünk ezért eh, született meg ez a munkadokumentum. Februárban lesz majd ezzel kapcsolatban még egy saját kezdeményezési jelentés. A fő cél, vagy az egyik fő cél az az, hogy meghatározzuk azt, hogy mit lehetne javítani a helyi halászatoknál, azért, hogy egy magasabb szintű értékteremtést tudjanak elérni. Van egy értékteremtési lánc, mint számos élelmiszer lánc esetében, most itt a halászati termékekről van szó, és úgy véljük, hogy arra van szükség, hogy elemezzük ezt az értékteremtési láncolatot, és így konkrét célokat határozzunk meg, tudjuk, hogy mit lehetne javítani ezen értékteremtési láncolaton belül. Ahhoz, hogy optimalizálni lehessen a teljes folyamat mentén, és így hozzá lehessen járulni ahhoz, hogy élénkítsük a helyi halászati közösségeket. Por tanto, mm, en este debate... A vita során fontos az, hogy itt saját kezdeményezésű jelentésre van szó, vissza, figyelembe kell venni a frakciók és a kollégák véleményét, szeretném ezeket befoglalni a jelentésbe, és így tudnánk támogatni ezt a közös célt, hiszen a cél az közös. Szeretnék néhány aspektust említeni. az értéklánc mentén egy jelentős kihívás, amit itt elemezni kívánok a jelentésben, és amiről még nem beszéltünk eleget. Továbbá vannak olyan aspektusok, amelyek bizonyítják azt, hogy a teljes folyamat során nem használják ki a lehetőségeket, ez egy, ezt egy deficitnek nevezném, és ezt elemezni kell. Az egyik nagy kihívás, hogy az értékláncot be kell illeszteni a termelési marketing tervekbe. Azzal a célra, hogy a keresletet és a kínálatot össze tudjuk igazítani, hogy az európai fogyasztó olyan terméket találjon, ami megfelel az igényeinek a halászati lehetőségek keretei között. Ez az egyik cél, vagyis a termelési marketing tervbe be kell foglalni a kereslet és a kínálat jobb összeillesztését. Tudjuk, hogy itt nehézségek merülnek fel. Az egyik probléma, amivel találkoztunk, amikor előzetesen tanulmányoztuk az értéklánc körülményeit, az egyik probléma, amit találtunk, hogy nehézségbe ütközünk, amikor termelési szervezeteket kívánunk felállítani, és hogy ezek a szervezetek támogatást tudjanak kapni, finanszírozást tudnak kapni. Egyrészt a bürokratikus ter az akadályozó tényező, de én úgy gondolom, hogy az is akadályozó tényező, hogy vannak olyan programok, amelyek már az európai tengerhalászati alapon belül működnek, csak nem megfelelő a tájékoztatás. Ezért a halászati szervezetek számára a legfontosabb feladat jelenleg a kvóták kezelése, pedig nem ez az egyetlen céljuk. De az az igazság, hogy a termelési szervezetek jelenleg úgy működnek, és ezt ellenőrizni is tudtuk, hogy a fő céljuk az, hogy a halászati kvótákat tudják kezelni. Pedig sokkal több aspektus fölülelhetnének ezek a szervezetek. Lenne lehetőségük arra, hogy javítsák, optimalizálják az értékláncot. Ezért meg kell erősíteni ezeket a szervezeteket. Megfelelően kell, és jobban kell használni a regionalizációt, megkülönböztetést kell tenni a támogató eszközök tekintetében. Továbbá, ahogy mondtam, vannak programok, vannak eszközök a jelenlegi helyzetben is, a, a WTO-ban is, a közös piacszervezésben is, amelyekkel javítani lehetne a helyzetet. Ezzel a saját kezdeményezésű jelentéssel meg kell azt is vizsgálnunk, hogy mi hiányzik, és szerintem az hiányzik, hogy a termelői szervezetek igényeinek nem felelnek meg ezek a lehetőségek. A munkaprogram keretében az első, első lépésként próbáltuk meghatározni a legfőbb tengelyeket, amelyeket fontosnak tartunk a mai vita szempontjából, és amelyekkel elképzeléseket tudunk begyűjteni a helyzet javítása érdekében. Az első ilyen téma a kínálat koncentrációja hogyan hat az elosztásra, a nagy elosztásra, az élelmiszer ipari termékek értékesítésére gondolunk. Ugye a disztribúció szintjén is jelentős a koncentráció. Mm, előírják, hogy meghatározzák a piaci feltételeket. Az összes élelmiszertermékre ez igaz, és így a halászati termékekre is igaz. Hogyan hat mindez, ezt kell elemeznünk. Hogyan hat ez, milyen hatása van mindennek az élelmiszer előállítására a halászat területén? Az élelmiszeripari termékekre általánosságban több tanulmány létezik, de speciálisan halászati termékre vonatkozóan ilyen elemzés nem létezik, és főleg nem létezik friss hal termékekre vonatkozóan. Tehát a kínálat koncentrációja, a nagy elasztás, ami ahhoz vezetett, hogy csak néhány termelőszervezet, néhány nagy termelő létezik, hogyha befolyásolja mindez az értékláncot? Ez az első kérdésünk. A második kérdésünk, a foglalkoztatás, az emberi erőforrások fontos tényezők az értéklánc elemzésekor. Milyen fajta foglalkozásokra van szükség, milyen foglalkoztatásra van szükség, hogyan lehet optimalizálni ezt, hogyan lehet támogatni a foglalkoztatást főleg az attraktív halászat és a halászati közösségek tekintetében. Itt is meg kell vizsgálnunk az értéklánc optimalizációját. Tehát foglalkoztatás emberi erőforrás. Harmadik téma a termékek értékesítése. Vannak nagy termelői szervezetek, ahogy mondtam, de nem felelnek meg annak az elvárásnak, hogy a javuljon a hozzáadott érték a halászati szektorban. Ezért az egyik fő kihívás a termelési tervezés, marketing, kommunikáció javítása, értékesítési tervek javítása és illesztése a szervezetek igényeihez, egyszerűsítés, piackutatás, innováció. Mindezek az elemek lényegesek a plusz érték hozzáadása érdekében, de a halászati szervezetek kivéve néhány helyzetet, ezt, ezeket a lehetőségeket nem használják. Negyedik megjegyzésem, amit a jelentéssel kezelni kívánunk, hogy figyelembe kell venni azokat az aspektusokat, amelyek a környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódnak, illetve a szociális gazdasági fenntarthatósággal is a flotta tekintetében. Sokat beszélünk a fenntarthatóságról, a környezeti fenntarthatóság fontos, véleményem szerint a szociális gazdasági fenntarthatóság is fontos. Itt az értéklánc mentén milyen szerepet játszanak ezek? Rendszeresen beszélünk itt a szakbizottságban különösen arról, hogy támogatnunk kell a kézműves szintű halászatot, javítani kell, ösztönözni kell. A közbeszédben ez benne van, de valójában a finanszírozás területén ez nem működik. Ezért a kézműves halászat javítása fontos itt az értéklánc mentén. És ezért ezt pénzügyi eszközökkel is támogatni kell. Fel kell tenni a kérdést, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy elérjük azt, hogy azokat az intézkedéseket lehessen támogatni, amelyek a kézműves halászat számára fontosak. Ha én például a kis kézműves halászatot szeretném támogatni, és elmegyek a boltba, akkor nem igazán látom azt, hogy mely termékek származnak ilyen fajta halászatból. Úgy gondolom tehát, hogy mindenképpen támogatásra szorulnak ezek a kézműves halászatok. Ezen el kell gondolkodni. hogyha a fenntarthatóságot, a környezetbarát módszereket szeretnénk támogatni, akkor a fogyasztónak is tudnia kell azt, hogy melyik termék származik fenntartható halászatból, és melyik nem. A fogyasztó tehát ilyenkor választhatna összefoglalva, tehát ezek azok a kérdések, amelyeket szeretnénk mi felvetni. Mit lehet tenni az erőforrások esetében hogyan lehet a különböző értékteremtési lánc elemeket optimalizálni, milyen fajta célokat kell főként követni az értékteremtési láncolatok kapcsán, mely elemeket kell kiválasztani, melyek azok az elemek, amelyekkel a kis halászatokat lehetne támogatni. Nehéz elemezni az értetemtési láncolatot, de hogyha nincsen konkrét célunk már az elején, akkor nem lehetünk biztosak majd abban, hogy a megfelelő hatásokat fogjuk elérni a jövőben. Konkrétan kell megmondanunk azt, hogy mit kell javítani, és hogy eh, hogyan kell megváltoztatni az elosztást a rendszerben, hogyan lehet támogatni a termelői szervezeteket, hogyan lehet jobban támogatni a helyi halászatokat. Ezek azok az elemek, amelyekre koncentrálni kell a jövőben. A dokumentumot mindenki megkapta. Remélem, ha sikerül úgy megállapodnunk, hogy tényleg egy hasznos jelentés jöjjön létre, és néhány elemre kell tehát koncentrálnunk. Jaroszláv, köszönöm szépen a jelentéstevőnek is ezt a munkadokumentumot támogatom, ennek a munkadokumentumnak a hangnemét. Úgy vélem, hogy mindenfajta halászatnak megvan a saját szerepe az értékláncban. A halászati termékek sok mindentől függenek, attól mit szeretnek a fogyasztók, milyen fajta kapacitása, milyen a versenyképesség az adott halászati területen, a kifogásra, a felhasználásra, termelésre vagy a a piacra dobásra, tehát nagyon sokfajta aspektust kellene itt elemezni. Minden hal útját a piacra a hozzáadott érték határozza meg, és azt, hogy ennek az értéknek kikapja a nagyobb részét, ez is nagyon fontos. Nagyon ö, ö, bonyolultak ezek a viszonyok ezekben a folyamatokban. Nagyon fontos az, hogy az érintettek megkapják a profitot, egyetétek azzal az, a jelentéstevővel, hogy optimalizálni kell ezeket az értékláncokat az EU halászatában, és ez azt kell, hogy maximalizálni kell az előnyöket. Az, hogy megőrizzük az értékeket, ez pozitívan hathatnak ki a helyi közösségekre az a feladatunk, hogy ezeket a viszonyokat, e-, e-, eljárásokat, folyamatokat megvizsgáljuk, és megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet az előnyöket maximalizálni. A halászati szektor előtt rengeteg kihívás áll, kezdve a um, kirakodott hal változó mennyisége miatt, illetve amiatt, hogy csak bizonyos fajta fajtákat um, keresnek. Nagyon nagy a verseny külföldről, és számos halászatnak ezzel kell szembenéznie Európában. Ebben a kontextusban én várom az együttműködést a jelentéstevővel, hogy ezeket a kihívásokat sikerüljön azonosítani. Thank you very, thank you very much. Köszönöm szépen. Először is szeretnék elnézést kérni a késésért. Pont az előadó beszéde közben, hiszen egy másik ülésen kellett részt vennem, minden esetre igyekeztem. Gratulálni szeretnék az előadónak ehhez a munka dokumentumhoz, nagy érdeklődéssel olvastam, és néhány megjegyzésem lenne ez kiváló lehetőség arra, hogy közvetlenül támogatni tudjuk a halászokat az összes lehetséges eszközzel, és egyszerűsíthetjük a bürokratikus eljárásokat is. Ha megnézzük a kettes bekezdést, úgy érzem, hogy a helyi halászok esetében jó törekvés az, hogy az eredeti értéket megőrizzük, de ezt meglehetősen optimistának érzem. Én az üzletből, üzleti életből jövök, és tudom, hogy a kiskereskedő, nagy kiskereskedő láncok kereslete óriási, legyen az a Tesco, vagy bármelyik más. Tehát itt észszerű célt kell kitűzni. Remélem minden esetre, hogy sikerül elősegítenünk a halászok túlélését, vonzóbbá tudjuk tenni az ágazatot fiatalok számára, és fellendíthetjük a halászatban a foglalkoztatást. És különösen üdvözlöm e tekintetben a hármas bekezdést a jelentésben. Ugyanakkor szeretném, hogyha további erőfeszítéseket tennénk az ágazat fellendítéséért. Itt az esetleges képzésről is említést tesz a jelentés. Az új piacokhoz való hozzáférést is ösztönözni kéne, hogy a halászok közvetlenül szállíthassanak éttermekbe, kiskereskedőkhez, és itt esetlegesen a kulturális eseményeket is szorgalmazni lehetne, ami további lehetőségeket kínál számukra. A címkézésen is javítani lehetne hal termékek esetében. Az egyik állandó témám visszatérő témám, hogy azt is valahogy meg kéne jelenteni, hogy a hal termékeket hogyan kezelték, mind ment át a termék, amíg eljutott a polcokra vagy a fogyasztóhoz. A jelentés szerintem jó kiinduló pont, számos lehetőséget kínál az értéklánc minden szakaszában, és remélem, hogy ennél nagyra törőbbek is lehetünk majd, és meg tudjuk segíteni a rengeteg problémával küzdködő halászati közösségeket, hogy bevonjuk őket a folyamatok fősodrába, ne marginalizálódjanak. Köszönöm szépen. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A technológiai fejleményeknek köszönhetően a halászati értéklánc egyre bonyolultabb és globalizáltabb lett az előállítók fontos szerepet játszanak az értéklánc mentén, de nem mindig érvényesül számukra is az értéklánc során keletkezett hozzáadott érték. A feldolgozók, Róza, mondja az elnök. Tudnál egy kicsit lassabban beszélni, hogy lehessen tolmácsolni? Köszönöm. Sok esetben helyi cégek, feldolgozók, éttermek sem tudják a helyi forrásokat használni, mert a nagy kereskedők fölvásárolják a terméket, és távoli piacon értékesítik közvetlenül. Minden egyes halászati területből származó terméknek saját értéklánca van, a termék minősége, az értékesítési csatorna és a közvetítők függvényében. Több tényező befolyásolja a halászati termékek értékesítési csatornáját, illetve az akvakultúrás termékek értékcsatornáját is. A, ettől is függ a hozzáadott érték, és az is, hogy kinek lesz a legnagyobb jövedelme a hozzáadott értékből. Az értéklánc jelentősen változik attól függően, hogy ipari vagy kézműves szintű halászatról van szó csak a kismértékű és a közepes mértékű halászat területén kb. 70 ezer halász dolgozik, ugyanakkor az ipari szintű alkalmazottak 69 ezeren vannak. A kézműves szintű halászat előtt nagyon sok kihívás áll, ami sokszor nem egységes és nem szabályozott feltételeket biztosít, sokszor a mennyiség hiánya, sokszor a rövid tartósíthatósági időszak miatt, és azért megkorlátozott a rendelkezésre álló állomány. Jobb szervezésre és specifikációra lenne szükség, külföldi verseny is létezik, az egész európai térségben, főleg délen. Rendkívül fontos, hogy a helyi közösség a saját halászati erőforrásaiból származó hozzáadott értékből részesülhessen, legyen jövedelmező és fenntartható a halászati tevékenység. A tevékenység támogatásához lehet, hogy növelni kell a közösségen belüli értékesítést, javítani kell a helyi értékesítés szervezetét, vagy pedig olyan tevékenységeket kell kialakítani, mint a feldolgozás, hogy így a helyi termelők új piacokra be tudjanak jusni. jutni. A FEAMP az jó eszköz lehet a célok elérése érdekében. Ezért javaslom, hogy legyen közvetlen konzultáció a cégekkel, például a halászati vállalkozásokkal, az új vállalkozásokkal, szakértőkkel, az ismereti hiányokat ki kell tölteni, sokszor nem megfelelően ismerik a helyi halászati szektort sem, például a halászati termékek értékesítését, nem ismerik megfelelően az új termékek bevezetését, a helyi hal termékek és a tengergyümölcsének elkészítési módjai sem ismerik. Ezért kapcsolatot kell teremteni olyan vállalkozások között, amelyek az értéklánc mentén különböző pontokon lépnek be a láncba. Ezért végül a nagy elosztó láncokkal is foglalkozni kell, vissza kell térni a kisebb és specializált értékesítési helyekre, mert így a fogyasztók tudatosságát is tudjuk fokozni, fel tudjuk hívni a figyelmüket a fenntartható termelésből származó és egészséges termékek fogyasztásának fontosságára. Köszönöm, Róza. Biba képviselő. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, legalábbis, hogy most megkezdjük ezt a gondolkodást, ezt a vitát, és biztos vagyok benne, hogy érdekes következtetéseket fogunk majd levonni. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy komplikált a helyzet. A legsúlyosabb probléma a halászhajók esetén, főleg a kézműves szinten a kóták, kóták kérdése, hiszen ezek elégtelenek. Arról beszélünk, hogy hogyan lehet javítani az értékláncot, amikor a valós probléma az, hogy nincs túl sok halálamány, amit le lehetne halászatni. Ez egy bonyolult diagnózis, de hát nézzük meg, hogy ilyen alapok szerint mit lehet tenni. Több helyzetel foglalkozik a jelentés. Én szeretnék egy megkülönböztetést tenni, tehát nézzük meg külön, hogy mi vonatkozik a kézműves szintű halászatra. Ezt nem is tudtuk a halászati reform során megfogalmazni, mert mindenki másképp értelmezi, hogy mit is jelent ez a kézműves szintű halászat. Legalábbis olyan területeken, amelyeket én ismerek, és a diagnózis ezt mutatja, hogy a számukra a legfontosabb probléma a kvóta. A kvótán túl még milyen feltételek határozzák meg a halászatot? A minőségi termékek, amelyeknek meghatározott neme van, ezeket nem lehet megfelelően címkézni, főleg az termékek átalakítása, feldolgozása során. Ez egy folyamatos igény, folyamatos igény a teljes szektor részéről. Ezt egyszerűen nem lehetett elérni. A módosító igénye, módosító indítványaink alapján sem, sem lehetett ezt elfogadni, elfogadtatni. Pedig ebben a szakbizottságban is beszéltünk erről egy másik jelentéssel kapcsolatban, és a plenárison is elfogadásra került az a jelentés. Ezért azt mondom, hogy legyünk becsületesek, itt nem csak a szektorról van szó, hanem fogyasztói jogokról is van szó, és szerintem ebben a jelentésben ennek az aspektusnak sokkal fontosabb szerepet kéne adni. Én, mint fogyasztó, veszek egy konzervet, és arra rá van írva egy halfaj, akkor én azt akarom, hogy az tényleg az legyen, és majd én eldöntöm, hogy akarok egy 8 eurót fizetni érte, vagy pedig majd egy, megveszek egy 3 eurós terméket. Hogyha megfelelő a címkézés, megfelelő az elnevezés, ezzel tudnánk azt is hangsúlyozni, hogy milyen szintű halászatból származik ez a hal. Tehát itt fontosak a kvótakorlátok. Ugyanezt elmondhatjuk más termékekről is. Tehát ez lenne az egyik megjegyzésem. A foglalkoztatás a emberi erőforrások tekintetében. A tapasztalatok alapján azt látjuk, hogy amikor kevés a forrás, akkor a fiatalok ugye nem mennek olyan szektorba dolgozni, ahol nem lehet keresni az ipari szektor, a nagy tonhalászó hajók, fagyasztókkal és felszerelt hajók, ott sokkal nagyobb a jövedelem, és a fiatalok a iskolában megfelelő felkészülést kapnak, hogy ezeken a hajókon dolgozzanak, és oda is mennek dolgozni. Ezért a fiatalok oda mennek dolgozni, ahol jó pénzt lehet keresni. A forgalmazás tekintetében az is igaz, hogy a nagy kereskedelmi vállalkozásoknak kell, hogy el, eladják a termékeket a halászok. Egy egyensúlyt kell kialakítani, hiszen a szektornak szüksége van az ipari értékesítésre is, mert ez előnyös, az iparnak pedig szüksége van egy bizonyos stabilitásra, termékgaranciára. Ez egy lánc. El kell érjük az egyensúlyt és nagyon jónak tartom az utalást a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos tájékoztatás fontosságára. Ugye ott beszélünk az eredet címkéről, de a halászati termékeknél ezt még mindig nem sikerült elérni. A jelentés célja számomra, tehát egyetétek az, hogy javítsuk ezeket a dolgokat, de az én célom az, hogy végre, végre a feldolgozott termékekre a termék eredetét rá tudjuk írni és ezt értékelni fogja a kisipari halászati szektor, hiszen ezzel valóban javulni fog az értéklánc, és így mi fogyasztók meg tudjuk különböztetni az ár, a minőség és az íz szerint is ezeket a termékeket, ahogy ez a jelentésben is szerepel. Köszönöm szépen. Nirjada asszony. As you know, I will <clears throat> keep it short. Szokásomhoz mivel rövid leszek. Konkrétan Írországban az a probléma, hogy a halnak mindössze 5%-a kerül feldolgozásra, mégpedig szezonális jelleggel, tehát a kis ipar teljesen összeomlóban van. Ha megnézzük a nagy szuper raktárakat, ezeknek, ezek semmiféle plusz haszonnal nem járnak számunkra, a mi gazdaságunk számára, hiszen ők felvásárolják a haját és halat, és Ennyi. Azt hiszem, hogy sok mindent tanulhatnánk a mezőgazdasági kollégáktól, ugyanis ők minden szempontjából, minden vetületével foglalkoznak a mezőgazdaságnak, egészen a fogyasztókig bezárólag, hogy a fogyasztók megfelelő feltételek mellett férhessenek a piachoz. piachoz. Tehát itt mindenek óriási hatása lesz a jövőre nézve. Köszönöm. Kuhn Köszönöm, Kuhn képviselő. Ja, danke, Clara Aginé. Köszönöm szépen ezt a saját kezdeményezési jelentést. Ez teljes mértékben jól passzol az MFF vitához is 2020 után, és pontosan itt annál a témánál vagyunk, hogy hogyan lehet a megfelelő befektetés támogatással javítani az értékteremtési láncot. A nagy halász cégek, amelyek több ezer tonna fogásra rendelkeznek, azoknak nagyon hatékony feldolgozási láncaik vannak. Hadd mondjak egy példát, amely azt mutatja, hogy hol vannak még potenciáink a herring szezonban, például nálunk, amikor 20 tonna hering van, akkor egy hónapon belül fogják ezt ki, és 10%-ot kell megtartani maguknak, vagyis 2000 kilót, ezt tudják ők maguk feldolgozni, vagy akár három mezet is fel tudnak dolgozni, és így regionális célra tud tehát értékesíteni. Ehhez kell például hűtés is, ezt is lehet támogatni, ezt is lehetne az MFF-ből támogatni még lehet, hogy egy kis éttermet is tudna nyitni, tehát egy teljes értékesítési láncot lehetne létrehozni. Itt azonban van egy kis gond. Az MFF-ből történő támogatás eléggé brutális, mert hogyha egymilliós befektetésről van szó, akkor ugyanígy kell tenni, mint 50 ezer euróért. És itt van a mi feladatunk. Egyrésztről ezt nyilvánossá kell tennünk, az oktatásra is teljesen egyetértek, de ez a szabályozói teher, hogy milyen fajta kritériumokat kell teljesíteni, ezt egy de minimis szabálya jobban lehetne kezelni, mint hogyha, és így nem kellene a nagy halászcéljeket támogatni. Pas d'autres demandes de parole. Donc je Mindenkit meghallgattunk, úgyhogy a bizottságnak adom meg a szót. Nikolianó. Tessék. Bonjour. It's Mr. Nikolian, but doesn't matter. Uh... Nikoliannek hívnak, de nem számít. Köszönöm, hogy a bizottság lehetőséget kap, uh, hogy reagáljon a munkadokumentumra, mint ahogy már az első eszmecsere kapcsán említettük. Itt arról van szó, hogy az értéklánc, vagy láncok, hiszen több modell létezik, működnek. Ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon összetett kérdés. Számos tényezőt kell vizsgálnunk ahhoz, hogy megértsük ezen értékláncok működését, illetve hogy hol vannak a szűk keresztmetszetek. Az első eszmecserejében a bizottság eh, kiemelte, hogy a legfontosabb szempontok eh, az értéklánc megfelelő működésének biztosítására a versenyképesség javítása, a piac eh, és az értékláncok jobb működésének jobb megismerése, és annak biztosítása, hogy ez illeszkedjen a fogyasztói elvárásokhoz. A munkadokumentum is ezeket a fő szempontokat tükrözi. Ami az ágazat versenyképességét illeti, az elmúlt alkalommal már említettük, hogy a közös piaci szervezet számos eszköz kínál a termelők számára. Így többek között termelői szervezeteket lehet létrehozni, és legalább ennyire fontos az értéklánc összefüggésében ágazati szervezeteket is, közi szervezeteket is létre lehet hozni. Egyelőre ezeket az eszközöket nem aknázták ki teljes mértékben. A termelői szervezetek számos tagállamban megtalálhatók, ugyanakkor ezek csak a tagállamok két harmadában léteznek, ugyanez nem mondható el az ágazat közi szervezetekről. És ez megint felveti a kérdést, amit már korábban is említettünk, hogy miért nem igény, veszik igénybe ezeket az eszközöket. Miben más az akvakultúra vagy a halászat, ami miatt a szereplők, a gazdasági szereplők nem hoznak létre ilyen szervezeteket, mint a mezőgazdaságban. A közös piaci szervezetek termelési és marketing tervekkel szolgálnak, amelyek révén a halászok javíthatnak az értékláncban betöltött pozíciójukon azokat a piaci eszközöket és stratégiákat tudják ezáltal kiválasztani, ami az igényeiknek legjobban megfelel. Természetesen nem mondhatjuk, hogy a több éves pénzügyi keret megvalósítása hagy kívánni valót maga után, meglehetősen lassú, és csak részben történtek térítések a piaci szervezetek felé az egyes tagállamokban. Az alap megvalósítása horizontális jellegű, tehát nem a termelési vagy marketing tervekkel kvadrál. A tervek elsősorban a piaci szervezeteket abban hivatottak segíteni, hogy versenyképesek legyenek, és kiaknázzák a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokat. A finanszírozás nyilván nagyon fontos elem, de nem ez a legfőbb szempont véleményünk szerint. Nincs egyetlen egy olyan termelői szervezet sem, ami a, azért került ki a képből, mert nem kapott finanszírozást, hanem azért, mert egész egyszerűen nem tud megfelelni a bizonyos új követelményeknek, többek között például az említett tervek elkészítésére vonatkozó követelményeknek. Tehát itt a termelés és marketing tervekre összpontosítani, és erre kell megfelelő kapacitásokkal rendelkeznie a termelői szervezeteknek, ehhez képest a finanszírozás egy másodlagos szempont a termelői szervezetek támogatásában. A második szempontot illetően, ami a piac átláthatóságát illeti, az értéklán szempontjából a munkadokumentum néhány változást említ, illetve jövőbeni továbbfejlesztést. 2000 óta a kiskereskedelmi rendszer átalakult koncentráció figyelhető meg, és a szupermarketek a legfontosabb értékesítési pontok a halászati termékek számára. Ez azonban nem egy új tendencia. A valóság az azonban, hogy még mindig számtalan lehetőség áll a kis termelők, a kiskereskedők számára. Spanyolország kiváló példa erre. A hal, halas kofák szerepe legalább annyira fontos, mint a nagy szupermarketeké. És Olaszországban és Máltában is a halas kofák még fontosabbak is talán, mint a szupermarketek. A beszerzési és értékesítési stratégiáik azonban nem minden esetben felelnek meg a közösségi igényeknek. Csak Közép-Európában alacsonyabb az értékesítés szintje természetes okoknál okok folytán. És mi szűrhető le ebből? Számos eltérő modell létezik az értéklánc tekintetében. Nagyon sok esetben a helyi értéket emelik ki, és lehetőséget kell biztosítani a helyi közösségek számára a helyi lehetőségek kihasználására. Ugyanakkor nem tagadhatjuk azt is, hogy vannak tisztességtelen piaci magatartások is, ezen a területen nem nagyon folytak erőfeszítések, tehát fel kell mérni, hogy ezek a gyakorlatok milyen mértékben hatnak <clears throat> negatívan a helyi halászokra harmadik elem arra vonatkozik, hogy hogyan tudunk megfelelni a az elvárásoknak. Nincsen egy egységes. Ça fait 8 minutes que... 8 perce beszél a bizottság nevében, hogyha mindenki ennyi ideig beszél, akkor nem tudunk átérni a következő jelentésre. Azt reméltem, hogy majd csak a lényeget fogja elmondani. Köszönöm, Nikolián úr. Ja. Röviden még esetleg zárja le. nada, mi Szeretnék csak köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzászóltak, érdekes volt a vita, tovább mélyítjük a témát, hogy elérjük a célunkat, vagyis, hogy ne el a lényeg, a saját kezdeményezési jelentés hasznos legyen. Ez valóban rövid volt, bravo, köszönöm, köszönöm Klára. Március 21 vagy 22-én szavazunk a szakbizottságban, és 2018 áprilisában a plenárison. Úgyhogy már is átérünk a következő témára. A hobbi horgászat jelenlegi helyzet az Európai Unióban. Se kezdeményezési jelentés az ALDE kapta meg. Norika Nikolaj az előadó. Ma ez az első eszmecsere csak, úgyhogy nem kellene, hogy hosszú legyen. Meg is adom a szót Norikának. Köszönöm, Ellen. Uh, data presented by... Az uh, bizonyos statisztikák szerint 25 millió embert érinti ez az, ahogy én szoktam hívni, ez a vírus, ez a hobbi halászat, és uh, mintegy 14 milliárd euróra rúg a gazdasági bevétele ennek. Az a, azok az adatok, amiket a mi részlegünk nyújtott át, itt 9 millió emberről és 10 milliárd euróról beszéltek. Vagyis ez azt jelenti, hogy nincs egyértelmű adat a hobbi halászatról az Európai Unióban, vagyis ez egy óriási jelenség, amely nagyon sok mindenkit érint, és sajnálatos módon ez nem számszerűsített a közös halászati politikán belül. Az adatok hiánya minden területen látható, kevés adat elérhető tagállamok részéről, a különböző halfajták esetében elérhető, de nem minden halfajta esetében. A második kérdés, amelyről szeretnék beszélni, ez itt a definíció hiánya. Így nagyon nehéz beszélni a hobbi halászatról. Én az egyetlen definíciót emelném ki, ami az ICAT dokumentumban található meg, így lehet megkülönböztetni a hobbi halászatot, a sporthalászattól, de úgy vélem, hogy Európában egyetemű definícióra lenne szükség erre vonatkozólag. Az is gond, hogy eh, mivel nincs ilyen definíció, emiatt nem tudunk egyértelmű adatokat kérni a tagállamoktól. Óriási hatása van a hobbihalászatnak, nem csak a az ekoszisztémára, amelyet egyébként nem mértek jelenleg még fel, nincsen igazi tudományos tanulmány ezt övezően, nem tudjuk, hogy ezek mennyire hatnak ki a biomasszára, az ökoszisztémára. Úgy vélem, hogy erről is tudnunk kellene, de ez idáig nem foglalkoztak ezzel, és emiatt nincs igazi környezeti hatástanulmányunk erre vonatkozólag, és ez egy probléma. Más a hobbi halászat, és más a tengeri halászat. A tengeri halászat, és itt is van néhány definícióra vonatkozólag bizonyos dokumentumokban. Az ICAT foglalkozott azzal, hogy mennyire fontos betartani a közös halászati politika szabályait a tengeri hobbi halászat esetében is, például a kirakodásra vonatkozólag. Sok esetben itt vannak kivételek ezen követelmény alól. Ez fakad a definíció hiányából is. A fő gond az az, hogy a definíció hiánya egy nem megengedett szabálytalan halászatot is mm, takar, lefedhet. úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy intézkedjünk, hogy az ilyen meg nem engedett, szabálytalan, be nem jelentett halászatot el lehessen kerülni. Kevés a kutatás, Norvégiában és Horvátországban volt ilyen elemzés az állományok esetében, de ezek az egyetlen tudományos dokumentumok ide vonatkozólag. Az állományról szeretnék beszélni itt a sügérek esetében nagyon nagy a hatás, és nagyon fontos egy helyreállítási tervet létrehozni. Ezen kívül ennek, itt nincs, ennek a hobbi halászatnak nincsen gazdasági hatása, viszont van arra a lehetőség, hogy a helyi közösséget, a turizmust, a munkahelyteremtés lehessen elősegíteni ezen tevékenység által, de a tagállamok nem elemezték ennek a hatásait. A néhány adatból, amivel rendelkezünk, azt láthatjuk, hogy a hobbi halászat hatással lehet bizonyos fajta hal állományokra. Beszéltünk az Adriai tengerről is például. Sok tagállamban a hobbi halászat, és főként a tengeri halászat nagyon fontos a tagállam GDP-je szempontjából. Mindig szívesen beszélünk a kék gazdaságról, és hogyha szeretnénk egy igazi kék gazdaságot létrehozni, akkor a turisztikai halászatra is gondolnunk kell, ezáltal az adott közösség kikerülhetne a gazdasági nyomás alól. Van néhány ok, amiatt több aspektust nem vettem figyelembe. Úgy, vele, úgy vélem, hogy ez az első alkalom, hogy beszélünk a szabadidős halászatról. Néha ezt figyelmen kívül hagyjuk, sajnos ez nem része a közös halászati politikának, pedig annak kellene lennie. Foglalkozni kellene ezzel is a kereskedelmi halászt, illetve az akakultúra mellett. Nagyon fontos gazdasági okokból, de nem csak gazdaságokból fontos ez, de nagyon fontos felmérni a környezeti hatást is. Ezt fel lehetne használni a fiatalok oktatására is, hogyha a tagállamokat arra kötelezzük, hogy minimális adatokat szolgáltassanak, hogy legyenek standard engedélyek. Sajnos vannak olyan tagállamok, ahol semmilyen fajta engedélyt nem alkalmaznak, és miatt nagyon gyakran be nem jelentett szabálytalan halászat folyhat a tagállamokban, és nincs elképzelésük arról, hogy mi történik ezen a területen. Mivel kevés az idő, abba is hagyom itt, ez az első eszmecserénk, provokatív ez a téma, és bizonyára lesznek majd módosítók, kíváncsi vagyok a más véleményekre, és és valamit tennünk kell ezen figyelmen kívül, hogy a szektor érdekében. Köszönöm, Norika, és most az árnyék előadóknak adom meg a szót. Elnök, nem elnökként, hanem képviselőként azért én is most szeretnék elmondani valamit. Az igaz, hogy hobbi halászatról van szó, de itt nagyon kevés adat áll rendelkezésre, ezért nehéz tudni, hogy valójában milyen a hatása ennek a fajta halászatnak az állományra. Ezért intézkedésekre, ellenőrzése van szükség ahhoz, hogy megfelelő legyen maga a szabályozás is. Ezért a tudományos adatok sok faj esetében rendelkezésre állnak, de azért ezeket óvatosan kell kezelni, mert sokszor távol állnak a valós helyzettől. Ismeri mindenki ezt a helyzetet. Javasoltam is egy pilota tervet, egy pilota projektet a sügér, tengeri sügér hobbi halászatának a hatására vonatkozóan. Ezt el is fogadták, köszönöm szépen, mert így van lehetőség például elektronikus applikációk alkalmazására a hobbi halászat területén. A hobbi halászatra vonatkozóan nem sok szabályozás érvényes jelenleg. A több éves keret belül a hobbi halászatot is be kell illeszteni, úgy gondolom ezért fontos lesz például egy havi kártyát használni, és nem pedig napi jegyet használni. Minden alkalommal, amikor valaki megy halászni, ugye mondjuk 15-ször vagy 20-szor megy valaki, akkor ki kell töltenie, hogy hol halászott, milyen halat fogott ki, milyen mennyiséget. Így az adatok lehetőséget adnának a kutatóknak is, hogy megfelelő jelentéseket írjon. Most az első árnyékalódónak adom meg a szót, Kuhn képviselő. Der Vorsitzende hat ja Az elnök úr már gyakorlatilag elmondta a néppárt eh, részéről az árnyék előadói álláspontot, de röviden szeretnék hozzá szólni. A havi eh, horgászat merőben eltér a hivatásos halászattól. A hobbi eh, horgászat egyfajta altruista szórakozásból űzött kedvenc tevékenység, és nem szabad ezt összekeverni a hivatásos halászattól. Köszönöm Nikolaj asszonynak, hogy itt most közösen napirendre tűztük ezt a témát, és az adatgyűjtés az egyes tagállamokban meglehetősen korlátozott, ha ezt esetleg telefonos kutatással kiegészítjük, ez így meglehetősen homályos. Úgyhogy azt kell kérnünk, azt kell követelnünk a tagállamoktól, hogy ezt az adatgyűjtést folytassák, ezt támogassák pénzügyileg is, de a kollega is utalt erre. És természetesen azt is végig kell gondolnunk, hogy az eszközök, a horgász eszközök hogyan fejlődtek, nagyon drága, kifinomult eszközök. Nem lenne esetleg szükséges, hogy itt is a technikai standardok kapcsán valami fajta előírásokat alkossunk a fogás, illetve visszaengedés kapcsán is különböző gazdálkodási terveket is figyelembe lehetne venni. Ha az Európai Horgász Szövetség itt most úttörő szerepet kíván -e betölteni, e, a helyi horgász egyesületekkel mennyire veszi fel a kapcsolatot, nem tudom, ebben tekintetben szkeptikus vagyok. Tehát ezzel a témával is foglalkoznunk e, kell nem tudom, hogy ezt hogyan kívánjuk a közös halászati politika keretében mindezt elérni, ha az alapelveket, a visszaengedés tilalom, a kirakodási kötelezettség és a többi tekintetében a, itt most az önellenőrzést részesítsük -e előnyben, vagy milyen egyéb alkalmazást vegyünk figyelembe, ezeket kell majd a jövőben tisztáznunk és együttműködni. A kifogás visszaengedés kérdését már említettem, a kirakodás kötelezettségét. A hivatásos halászat esetében ez már létezik. Hogyan lehet ezt az ilyen feltételeket javítani? Röviden említem ezeket, hiszen ezek központi kérdések ami a tengeri sükér kérdését illeti, erre vonatkozóan voltak intézkedések a közös politika keretein kívül is, amelyek hatékonynak bizonyultak. Tehát a horgászokat is be kéne vonni abba, hogy a hal állományokat fenntartható módon kezeljük. A hiányos adatszolgáltatást már említettük. A területen készültek bizonyos tanulmányok, itt tíz ajánlás született, további információk, adatgyűjtés, további tanulmányok, a közös halászati politika, mint önálló ágazat. Itt a hobbi horgászatot nem lehet teljes mértékben kizárni a halászati politikából, de egyelőre nem született egy alapvető hatásvizsgálat, akár a tengeri csükér esetében. A jogi alap is meglehetősen vékonyka, ezen is még dolgoznunk kell. Köszönöm szépen. <laughs> non, non, je veux pas te taper dessus. Euh, non, non, rassure-toi. Olé. Nem akartak megszakítani. Christiansen képviselő úr. The draft from Madame Nikolai, and I'm looking forward to work. Én nagyon örülök annak, hogy Nikolai asszony foglalkozik ezzel a témával, és örömmel dolgozok vele. Azután, hogy a múlt ülésünkön egy tanulmányt bemutattak, egyértelművé vált az, mire van szükség. Több adatra, jobb adatokra van szükség hogy egyértelműen lássuk a hatását ennek a halászati formának, főként a fölközi tenger és a fekete tenger térségében. Szeretném én ezt a jelentés, tervezői, jelentés készítői tervezetben látni. Nagyon fontos az adatgyűjtés eh, arra vonatkozóan, hogy milyen gazdasági hatása van a hobbi halászatnak, hiszen ez nagy üzlet eh, az eszközelőállító eh, cégeknek, de gazdasági-szociális vonzata is van ennek nem csak úgy uh, hangsúlyoznunk kell az adatok uh, szükséges, szükségességét, amit el kell mondani a tagállamoknak, és el kell mondani azt is, hogy egyértelmű definícióra van szükség a hobbi halászat esetében. Erre szükség van akkor, hogyha szeretnénk, hogyha a hobbi halászat a következő reform részévé váljon. Ez a jelentés általános jellegű, és pontosan jó kiinduló pont ahhoz, hogy a, halá- a hobbi halászatot fenntarthatóan tartsuk meg. Madame Tomazic. Tomasic asszony, tessék. Hvala lijepa, gospodine Na početku se... Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak hogy összeállította ezt a jó minőségű jelentést, és főleg, hogy elkezdte megkezdte a vitát a szakbizottságban erről a témáról. Nagyon fontos a hobbi halászat, és megérdemli a figyelmünket. Szeretném hangsúlyozni, hogy a hobbi halászat mértéke és hatása a régió függő. Ezért különösen oda kell figyelni erre a tevékenységre. Nem engedhetjük meg magunknak az általános megfogalmazásokat. A hobbi halászat hatása eltér az egyes régiók területén. A definíció, nem megfelelő, illetve nincs is definíció, pedig nagyon fontos lenne, hogy legyen egy pontos definíciónk erre a fajta, erre a halászati fajtára. Meg kéne különböztetni a kis partmenti halászatot a hobbi halászattól. Ugyanakkor itt vannak átfedések is. Az adatgyűjtés prioritás kellene, hogy élvezzen ezen a területen. A rendelkezésre álló adatok nagyon eltérőek régiós szinten, és itt erre is jobban oda kell figyelni, és több erőfeszítést kell tenni ezen a területen is. Köszönöm, Tomasica asszony. Liad Mirjádá kapja meg a szót. If I'm not... Rövid leszek. Én nem vagyok annyira biztos a, a hatályban, bár nagyon fontosra tartom ezt a kérdést, nagyon bonyolult ez a kérdéskör. Nem tudom, hogy um, figyelembe veszik-e majd a száraz földi halászatot is. A, a, halá, a folyók mentén is sok probléma van ezzel kapcsolatban. Nem hatékony az eddigi rendszert, mert sok horgász nem tudja azt, hogyha ki fogja például a lazacot megfogja, akkor ezáltal a hal meghal, megfullad, tehát erről is tájékoztatni kellene őket, tehát az oktatás nagyon fontos. Nagyon különböző nézetek lesznek azok között, akik tényleg hobbi halászként járnak el, mások pedig kereskedelmi célnal, tehát nagyon fontos az, hogy jó legyen a nyomonkövetés, például a tengeri sigér esetében, megfelelően kell értékelni ezeket a helyzeteket. Nehéz persze ezt úgy, hogyha nincs olyan megfelelő adat. Sok minden figyelembe kell venni. Például az eszközök nem megfelelő használatát is figyelembe kell venni. Sokkal mélyebb vitákra van tehát ezekkel kapcsolatban szükség. Merci, Iliad. je partage. Köszönöm szépen. Egyetetek azzal, amit mondtál. Péter van Dalené a szó. Ja, hát... Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy ezt az eszmecserét megtarthatjuk. Úgy vélem, hogy jól megérzéseket tett a jelentéstevő, valóban kevés az adat, és a közös halászati politikában nem beszélünk a hobbi halászatról. Úgy gondolom, hogy a nagyobb gond a tengeri van, de vannak eszközök arra, hogy itt be lehessen avatkozni. A bizottság ezt megmutatta, hogy ez lehetséges. Összességében, elnök úr, izgatottan várjuk a jelentés tervezetet, de egy kicsit óvatosnak kell lennünk, hiszen kevés az adat ezen a területen. Fontos az, hogy megnézzük azt, hogy milyen fajta problémák léteznek tényleg, és hogyan kell ezekkel szembenézni. Én a tengerésügérren rendkívül más nagyobb problémát nem látok, de más is figyelembe kell venni. Velem Bilbao. Tibau asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Először is szeretnék köszönetet mondani Nikolaj, Norika Nikolajnak az erőfeszítésekért. Az utóbbi időben sokat beszélünk a hobbi halászatról, és egy meg is szerveztük azt, hogy egy nap meg, tehát elemeztük azokat a tanulmányokat, amelyek rendelkezésre állnak a hobbi halászatról fokozott ellenőrzésre van szükség, adatokat kell beszerezni, de számomra problémát okoz a definíció. Továbbá aggályos számomra a helyzet, mivel nemrég elfogadtunk egy jelentést, amikben a turisztikai vagy hobbi halászatról beszéltünk, és koherens kívánok lenni természetesen a halászati politika reformjával. A halászati szektorban problémák vannak, nagyon alacsonyak a kvóták, ez kockáztatja a szágazat fenntarthatóságát, ezért diversifikációra van szükség, és az egyik ilyen tevékenység lehet a rekreatív, a hobbi halászat. Az elképzelés itt merült föl a bizottságban, a parlamentben, és mindez aggályos számomra. Miért? Mert úgy gondolom, hogy nem kell, hogy a tervezés részét képezze. Igaz, hogy ellenőrzésre van szükség, adatokra van szükség, szabályozásra van szükség, de ne szerepeljen a tervben. Miért? Mert úgy gondolom, hogy ez a szektor nem fog versenyt okozni a halászati szektor számára, és attól félek, hogy kockáztatjuk a fenntarthatóságot, a kvóták fenntartását, a helyzet már így is eléggé bonyolult. Meg kell határozni a definíciót, ellenőrizni kell, adatokra van szükség, de nagyon óvatosak kell, hogy legyünk a tekintetben, hogy mit kívánunk tenni a hobbi halászat területén és a jövőbeni intézkedések tekintetében. Köszönöm. Mivel Tomá asszonynak átadom a szót, el szeretném mondani Bíba asszonynak, hogy nem értek egyet a megközelítésével. Meg is mondom miért, hogy szerintem a több éves tervben igenis a hobbi halászatnak szerepelnie kell, de nem a professzionális halászat hátrányára, hanem ez is gyakorlatilag ki halászat, halászat, tehát be kell, hogy vegyük a tervbe, de most nem tudjuk, hogy mi is történik. A sügér halászat ugye nagyon fontos, ahogy elhangzott északi területen, akár a 28. szélségi kör területén is, ezért fontos. Vannak tudományos vélemények is, amelyek foglalkoznak a kérdéssel, és drámai képet festenek fel a globalizáció miatt. És van olyan elv is, vagy elképzelés is, hogy teljesen tiltani kéne a 48. északi sarkkört fölfelé a tengeri sügér halászatát. Elemezni kell az adatokat, elemezni kell, hogy milyen gazdasági tevékenységet jelent mindez, ugye akik halászok, akik elmennek, ez is egy plusz bevételi lehetőség, tehát ez egy fontos gazdasági tevékenység. Tomás, jönni a szó. Köszönöm, e, elnök úr. Igen, én is elmondanám, hogy legalábbis két témáról van itt szó. Igazságoság és komolyság, vagy legalábbis koherencia. Igazságoság, mert ahogy az elnök úr is mondta, az kétségtelen, hogy a professzionális halászok azok, akik terhére történik a halászati mennyiségi korlátozás. Ez, kérdés, ez egy igazságosági kérdés. A második kérdés a koherencia, hogy azt nem lehet megtenni, hogy erőfeszítéseket teszünk tehát, hogy bizonyos személyeknek erőfeszítéseket kell tenniük, és másokra ez nem érvényes. Miért mondom ezt? Amikor a kvótákról beszélünk, akkor néha szükséges a szigorú kvóta. Fölmerül a kockázat, hogyha ellenőrzés nélkül és terv nélkül engedélyezzük a hobbi halászatot, akkor meg lehet kerülni a szabályokat, és ez csaláshoz vezethet. És a hobbi halászat így hogy is fogalmazzak, egy fedő tevékenységé válik, mert valójában professzionális halászatot fed le. Úgyhogy ezért nagyon óvatosnak kell lennünk. Itt nem büntetésekről van szó, egyszerűen az igazságosság és a gondosság kérdése ez. A legjobb megoldás az, hogy a tervben lenne egy kis csillag, és azt írnánk oda, hogy az a szöveg, amit erről a témáról múltkor megfogalmaztunk és elfogadtunk, az nagyon kétértelmű volt a kóták számítása tekintetében a hobbi halászatra vonatkozóan. Legalábbis én így elemzem ezt. Lehet, hogy az elnök úr nem ért egyet velem. Minden esetre nagyon fontos, hogy a megfogalmazás pontosabb legyen, egyértelműbb legyen, mert mostanáig ez nem volt így. Kedves kolléga, Hogyha korábban itt lett volna, akkor hallotta volna, hogy elmondom, hogy ma nem áll rendelkezésre megfelelő pontoságú adat azért, hogy elemezni tudjuk a hobbi halászat hatását. Adatokra van szükség, hiszen fontos, hogy lássuk a mennyiségeket, a reális mennyiségeket, Úgyhogy pontos adatokat kell először is beszerezni, de az is fontos, hogy minden szerepeljen a több éves tervben, erről meg vagyok győződve. Így velem, ugye? Elnézést, hogy ezt még egyszer mondom, de a költségvetési, a felhampos költségvetési eszközöket, amelyeket a tagállamok az adatok felmérésére kapnak finanszírozásként, arra kell figyelni, hogy ezeket ne rosszul használják föl. Szinte egyáltalán nem használják és ez drámai, mert uh, ugye költségkeretet adunk, és nem használják föl, nem kötik el, hát ez borzasztó. A tagállamok nem felelősek, felelőtlenek. Felelősek a pénz felhasználásáért, de felelőtlenül járnak el. Mindjárt újra megadom a szót Norikának, a bizottságnak biztos nincs hozzászólni valója, mert ez csak egy eszmecsere, úgyhogy a Norikának adom meg a szót. Tessék, köszönöm Alán, úgy gondolom, hogy megfelelő vitát folytatunk a témáról, sokan szólaltak hozzá, sokféle véleményt hallottam, de ez nagyon jó, mert legalább nem ignoráljuk most már ezt a témát. Megoldásokat kell találni, egyetértek az elnök véleményével, várom a módosító indítványokat, szükség van ezekre, hiszen biztos, hogy szabályozni kell egy sor dolgot. Szívesen dolgozom majd együtt mindenkivel. Köszönöm szépen. Norika, mindig szintetikusan fogalmaz, egyértelműen, mert, és mindig röviden is tud fogalmazni, ami most nagyon jó. Kedves kollégák, itt a délelőtti munkát ezzel lezártuk. Még nem vagyunk teljesen kifáradva, úgyhogy délután mindenkit kérek arra, hogy pont 14.30-ra legyen itt, mert a szavazásra fogjuk kezdeni a munkát. Legyenek itt, mindenki foglaljon addigra helyet. Where we